Okay, good, good, good morning everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Sajnálom, hogy egy kis csúszással kezdünk. Eltűnőben vannak egyesek. Ám a ma reggeli eljárásunk, elfogadandó eljárás szerint haladunk. Tudják, hogy eredetileg az volt a reményünk, hogy Elina Szárgádó asszony itt lesz körünkben, eszmecserét folytathatunk vele. Meghívtuk, sőt, bekértük őt a szerződésből eredő új jogosítványaink alapján, ám sajnos el kellett halassza az időpontot, ezért döntöttem úgy, hogy mivel több képviselő jelezte, hogy jó lenne, ha ezt vitát folytatnánk le, ha lenne arra idő, hogy vitát folytassunk le a, a gazdasági megfigyelés és a görögországi gazdasági helyzet orvosásra tett lépéseink megfigyelésével kapcsolatban folytatnánk egy eszmecserét. Ezt kérték, ezt tesszük. Múlt vasárnap az Eurogroup miniszterei beindították azt a támogatási mechanizmust, amelyet egy Görögországnak szánnak, azon rendszer mellett, amelyet áprilisban kötöttek le egy három éves közös program indult el az EU és az IMF között a megállapodás alapján. Ez 110 milliárd eurót nyit meg Görögország előtt, lehívható pénzek ezek, három éves időszak alatt az eurózóna tagjai maguk részéről 80 milliárdot tettek ebbe, és ebből 30 milliárd az első évben lehívható lehet Görögország részéről. A szakpolitikai feltételrendszerre a programnak egy tanácsi rendeletben vannak, a 126-os és 136-os cikkek ezek, amelyeket a jövő elkötő napokban fog formálisan is elfogadni az ECOFIN tanács. Eredetileg arra azt kért, azért kértük Szálgádó asszonyt, hogy mm, jöjjön a bizottságunk elé, hogy az ECOFIN február 26-a 2010. február 26-án nyilvánossá tett döntéséről számoljon be. Ugye azóta persze már haladtak a dolgok, úgyhogy az a nyilatkozat már nem is érvényes voltak éppen. Hozzá kell tegyem azt is, hogy nagyon sajnálatos számomra, hogy amikor meg, kiküldtem a meghívót közvetlenül azon ajánlás elfogadása után, februárban, ugye kiküldtem rögtön a meghívót, most meg itt vagyunk májusban, és nem reagált rá a spanyol elnökség. Én elég borúsan látom azt a tényt, hogy az Európai Parlament és különösen az Econ szakbizottság arra kell hagyatkozzon, hogy a, a sajtóból tájékozódjon, ahelyett, hogy az elnökség felelős tagja nyilatkozna előttünk, illetve fejtené ki ezeket a döntéseket. arról folyt egy kis húzavon, hogy miről lehet és miről nem nyilvánosan beszélni, de hát végül is Szálgadó asszony rövidre zárta ezt a dolgot, azzal, hogy bejelentette, hogy nem jön, nem tud eljönni. Vagy 17-én, vagy 20-án, azonban majd Strasbourgban megjelenik az Ekon előtt. Azt is tudjuk, hogy hétfőn az LKB e jóvá hagyta, hogy a, a biztosíték politikájában külön elbánás biztosít a görög támogatásnak, és Rampoly úr pedig az eurózóna állam és kormányfőit május 7-én pénteken fogadja egy munkaebéden, hogy a nemzeti parlamenti eljárásokról tárgyalnak, amelyeket az elkövetkező napokban kell lefolytatni annak érdekében, hogy lehívhatóak legyenek a Görögországnak szánt támogatási pénzek. Ezen túl a válság fényében az is szándék lehet, hogy egy új első kör tartsunk az eurózónában levont tanulságokról, különösen a gazdasági irányítás kormányzás ügyeiről ahogy én látom, a Task Force első ülése, amelyet a tanács 2010 márciusában hozott létre, annak érdekében, hogy a kormányzási kérdésekkel foglalkozzon, ennek első ülése május 21-én lesz majd. Ez a Task Force jó részt pénzügyminiszterekből áll majd, várakozásaink szerint, és itt is el kell mondanom azt, hogy az Európai Parlament szerepe nem világos teljes mértékben nem rögzített. Vannak bizonyos ki, az új szerződések alapján pótlagos jogosítványaink, és annak ellenére, hogy ért, kérelemmel értünk, finoman szólva ignorálták a kérelmeinket, amint tudják, az Econ szakbizottság bizonyos meghallgatásokat is szervezett, amelyek foglalkoztak ezen kérdéskörökkel, és bemutatták az is látható, hogy nagyon felelős módon szerveztük meg ezeket a meghallgatásokat, a gazdasági koordináció, felügyelet, válságkezelés, a pénzügyi felügyeletek erősítése, szabályozása és a válságkezelés témakörök közé szerveztük ezeket a megbízható statisztikák célja körül ezeket a meghallgatásokat, és az általános munkánkról is haladunk, azon jövő a pénzügyi felügyeleti struktúrák és szabályozás jövőbeli szerkezeteit taglalva, amelyeket feltúlt költünk, és az Eurostat auditálási jogosítványának megújítása kérdésében is tárgyalunk. Ezen túl a gazdasági kormányzás vitájában is aktívan részt veszünk, és igyekszünk erős pozíciót kialakítani az év végéig a szakbizottságon belül, nyugvó pontra vinni ezt a kérdést, közös álláspontban. Egy informális eszmecsere folyik ebben a témában levonva azokat a tanulságokat, amelyek levonhatók jelenleg. No, ez az a háttér, amely felvázolható részemről, most pedig megadom a szót képviselőtársamnak. A következőket látom a listán. Uh, the, Vice President Yossi Manuel Garcia Magallo, uh, Hans Látok még kezeket. Fervans, Sven, Söntes úr, Anni Podimata, lesz időnk, remélem. Jean-Paul a szó. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak nagyon röviden. Annyit szerettem volna elmondani, hogy teljes mértékben egyetértünk az elhangzottakkal, a sajnálatos voltával az eseményeknek is, és hogy a parlamentet hogyan kezelik mondjuk, akár a pénzügyi, banki, felügyeleti rendszer szempontjából. Nos, hát a négy koordinátor úgy gondolta, hogy az ECOFIN üléssel kapcsolatban el kellene mondanunk, hogy a parlamentnek e, éppen annyi joga van e, beleszólni a dolgokba, mint e, a tanácsnak. Ez a parlament előjogának tekinthető az új szerződés értelmében. Tehát teljes mértékben egyetértünk önnel, nagyon tetszik az a program, az a munka, menet, amit megfogalmazott, hiszen rengeteg munkánk van, és ezért hatékonyan kell a gazdasági és pénzügyi helyzetre választ adnunk. Úgyhogy teljes mértékben támogatjuk, felsorakoztunk önök mögött. Ön mögött. Köszönöm. Köszönöm szépen. Zsozé. Köszönöm szépen. Én is vissza szeretnék térni arra a kérdésre, amelyet már koordinátorunk felvetett. Szeretném elmondani, hogy a tanács viselkedése némileg elbizonytalanít, hiszen március 16-án és 17-én a nemzeti parlamentek képviselőivel fogunk találkozni, és jó lenne, hogyha azon illetve hogy azon is részt vett a tanács képviselője, de elment, és ez nem tetszett nekünk. Egy miniszternek vagy államtitkárnak itt kellett volna lennie, és ma is itt kellett volna lennie. Ami pedig a tanács és a parlament közötti kapcsolatokat illeti, azt hiszem, hogy akkor, amikor legelőször a pénzügyi felügyeleti rendszerről vitatkoztunk a tanácssal, az a múlt héten volt, és egészen addig semmiféle iránymutatást nem kaptunk arra vonatkozólag, hogy a tanács mit kíván tenni. Tehát rendkívül nehéz helyzetben vagyunk, próbáljuk meg közelíteni az álláspontokat, hogy első olvasatban le tudjuk zárni ezt a kérdést. Ez lett volna a mondjuk elvárható és kérem, hogy az elnök asszony is mindent tegyen meg, ami jogában áll, ahhoz, hogy a parlament véleményét is figyelembe vegyék. A görög válsággal kapcsolatban ülésünk volt ma délelőtt is a kollégával, kollégákkal kell majd vitatkozzunk, és nincs itt a tanács, úgyhogy talán jó lesz ez az alkalom arra, hogy tisztába kerüljünk a helyzettel, ugyanis szerintem a parlamenti munkára hatékonyan kellene odafigyelnünk. Elnök, pervans. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is teljes mértékben egyetértek azzal, hogy Szálgádó asszony jelenléte miatt sajnálkozásunknak adtunk hangot. Nagyon sajnálatos az, hogy nincs ő itt ma reggel. Persze ki lehet használni ezt a helyzetet arra, hogy globálisan elgondolkozzunk arról, hogy a parlament hogyan kellene a makroökonomiai kérdésekbe beleszóljon olyan kontextusban, amikor nagyon nehéz, mondhatni sürgős helyzetek lépnek fel, és ugyanakkor azért bizonyos országokban teljesen normális a munka menete. Ugye ma Görögországról szeretnénk vitát folytatni, és arról, hogy hogyan képes kezelni ezt a mostani válságot, de ugyanakkor nagyon nagy felelősségünk van abban is, hogy a jogalkotást folytassuk, mint hogyha semmi sem történt volna, úgymond idézőjelben, mert csak így lehet választ adni a válsághelyzetre. Tehát mind a két szempont fontos. Holnap makroökonómiai kérdésekről fogunk vitázni, és ugyanakkor globálisan kell a makroökonómiai kérdéseket kezelnünk. Szerintem ketté kell tudni választani jogalkotási szempontból ezeket a kérdéseket, hiszen a mi szakbizottságunk tagjai nagyon sokat dolgoztak a felügyeleti rendszer kidolgozásán, az úgynevezett csomagon, felügyeleti rendszer csomagon. Számunkra tehát nagyon fontos az, hogy végül is ezek a szövegek megőrizzék az európaiság szellemét, a kollektív érdekeinket Európában. Egyetértünk tehát abban, hogy nem szabad, hogy különböző időpontok, például 2010. július 1-e mondjuk fogságba ejtsen minket, nem szabad, hogy beleessünk ezekbe a hibákba, oda kell figyelni a jogalkotás minőségére. Ugyanis már hosszú évek óta beszélünk erről a csomagról, és most azért fontos az, hogy helyesen végezzük a munkánkat, mert jó néhány éven keresztül ez a mostani csomag lesz irányadó, tehát itt nem egyfajta kollázs munkát kellene végezzünk, hanem inkább komoly jogalkotást. Ami a makrogazdaságot illeti. Van Rompuy elnök úr felelősségi körével kapcsolatban van egy munkacsoportunk, és vannak jó jelek is, ugyanis úgy tűnik, hogy Van Rompuy úr egyfajta víziót fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy milyen gazdasági kormányzást kíván Európa számára. De azért nézzük meg, hogy mi volt a múltban. Hogyan jött létre ez a munkacsoport, hiszen Van Rompuy úr maga volt az, aki az utolsó pillanatban segítette a, az Európai Bizottságot, ugyanis mindezt még akkor tette meg, amikor még a stabilitási paktum nem esett, de nem volt vita tárgya, és a bizottság pedig elfogadta ezt a segítségnyújtást, május másodikán lesz egy kommunikáció a bizottság részéről, és abban majd erről konkrétan is olvashatunk. Nézzük most ezt a munkacsoportot. Ezzel kapcsolatban két megjegyzésem lenne. Az egyik az, hogy a munkacsoportnak most van mandátuma, vagy nem arra, hogy módosításokat eszközöljön, a, vagy javasoljon a szerződés tekintetében. De hát fontos az is, hogy Fan Rompoy elnök úr is tudja, hogy mi is történik, hiszen itt a pénzügyminiszterek felelősségi körébe tartozó kérdésekről esik szó, és ehhez pedig kormányközi konferenciát kell összehívni, hiszen a Lisszaboni szerződésben nem olvashatunk semmiféle iránymutatást arra vonatkozva, hogy hogyan kell egy konventet összehívni. Szeretnénk, hogyha a munkában az Európai Parlament is részt vehetne, de azért őszintén. Szerintem ez azért minimum. Jó ez, jó ez így, ahogy van, csak egész egyszerűen azt szeretnénk kérni, hogy az Európai Parlament képviseltetni tudja magát legalább egy személlyel az ECOFIN üléseken, a 27 pénzügyminiszter mellett, és a központi bankban is. Ez számunkra nagyon fontos, és ebben az értelme szeretnénk eredményeket látni. Most akár a válságról beszélünk, akár a rendes pénzügyi tervezésről, pénzügyi évről, május 12-én a bizottság részéről kapunk majd egy szöveget, egy dokumentumot. Ezzel kapcsolatban nyilván a parlament majd elmondja a véleményét, de vajon meg kell -e várni ezt az időpontot, vagy pedig proaktívan állhatunk hozzá mi is a kérdéshez? Biztos, hogy a megszövegezés szempontjából lesznek megjegyzéseink, de lehet saját kezdeményezésű jelentésekkel is élni, és én azt szeretném javasolni, és már erről beszéltem néhány kollégával is, hogy egyrésztről ugye van egyfajta intézményi felelősségünk a saját kezdeményezésű jelentés tekintetében, de ezen kívül azt szerettük volna, hogyha a tanács és Van Rompuy úr, akármilyen csodálatos ember ő, és mennyi mindent letett már az asztalra, de azért mégiscsak itt ugye nem szabad, hogy kormányközi szintre menjenek a dolgok, mert utána nem tudom, hogy mennyire fogjuk tudni a közös európai érdekeket képviselni, hiszen itt egy európai szellemiségű vízióra van szükség. Éppen ezért azt javaslom, hogy mi a parlamenten belül saját felelősségünkre állítsunk fel egy bölcsek tanácsát, és paralel szövegeket fogalmazunk meg, mert így akár szakvélemények, vagy a partner, a szociális partnerek vagy jogászok véleményét is figyelembe lehetne venni, és ők is hozzászólhatnának érdemben a vitához, és ezzel talán egy kicsit megakadályozhatnánk azt, hogy végleg kormányközi szintre ö, helyeződjön át a hangsúly, és kicsúszanak a kezünkből a dolgok. Tehát szerettük volna ezeket a javaslatokat elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pervans. Nagyon örülök annak, amit hallottam tőled, hiszen nem csak ebben a bizottságban, hanem más bizottságban is tapasztalattal rendelkeztek. A felsoroltakon kívül valaki még szeretne hozzászólni. Jó. Nem vagyok olyan biztos. Most jelen pillanatban nem annyira a lényege koncentrálunk, hanem a parlament szerepére a folyamatban, és van egy kis időnk most, lehet, hogy egy kicsit érdemes struktúrába illeszteni e témákat. A tartalmat illetően is mondhattuk, hogy van jókunk arra, hogy megtárgyaljuk a -e témákat itt. Mert legalábbis a német sajtóban Langen úrral vitáztam. A Langen úr azt követett, hogy Görögországot tegyük ki az eurozónából, aztán más képviselők a néppárt részéről más nézeteket fogalmaztak meg ezzel szemben. Van tehát jó ok arra, hogy a tartalmi kérdésekről eszmét cseréljünk. Ám azt is hozzá kell tegyem, hogy sajnálom, hogy nem voltunk képesek tovább menni azzal az állásfoglalás tervezettel, amelyen dolgoztunk már, és voltak jó pontok, voltak módosítók is, nagyon sokan munkájukkal hozzájárultak ez az anyaghoz. Persze, ha valaki nem volt elégedett az eredménnyel, erről lehetett vitázni, ám most már lemaradtunk egy kicsit, és ha afelől panaszkodunk, hogy az Európai Parlament szerepét ebben a folyamatban nem eléggé vette figyelembe a tanács, hát ne lepődjünk meg. Mert hogyha több hét munkát be, belefektetünk egy anyagba, aztán nem vagyunk képesek az eredményt megszavazni, akkor ne csodálkozzunk. És sajnálatos, ez, hogy ez történt, sajnálatos, hogy nem tudtunk erős álláspontot, állásfoglalást tető alá hozni. Szerintem lett volna alkalmunk tovább tárgyalni egy konszenzus irányába, legalábbis a föderalistább frakciók részéről, ám a sajnálatos, hogy ez elmaradt, talán mások is válaszolhatnának arról, beszélhetnek arról, hogy vagy úgy érzik-e ők is, hogy elpazaroltuk, eltékozoltuk ezt a munkát, és az, hogy így később visszatérünk-e ugyanerre a témára, hát nem éppen jó munkamódszer. A folyamatokat illetően tehát ennyi mondható. A tartalmat illetően meg majd később kérek szót. Thank you. I, I Köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy feláldoztuk a már elvégzett munkát. Vannak ugyanakkor olyanok, akik több időt kérnek a tanács javaslatának való reagálásra. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, κυρία Πρόεδρε. Συμπυκνώσατε με εξαιρετικό τρόπο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 ez tehát a trojkával megbeszélt cél. Ez 2013-ra elérendő. A legszigorúbb, leghúsba vágóbb megtakarítási program ez, amelyet valaha bevezettek a modern Európában. Ezt hangfődni szeretném. A közszektor kiadásait nagyon keményen megvágja, ez nyugdíj csökkentésekkel jár, 8%-kal csökken a 8%-kal csökken az állami alkalmazottak bére, adó emeléssel is jár, tehát a bevételi oldalt is növeli, azt meg növeli az államháztartásban. Mm, illetékek, dohányáruk, új a társadalombiztosítás is jelentősen változik, tehát nagyon súlyos, komoly struktúrális változásokat vezet be ez a program, és nagyon fontos, hogy ezt a trojka bejelentette, és azt is látható, hogy a megtakarításokat a kitűzött célokhoz kell minden pillanatban igazítani. Egy rendkívül nehéz feladat ez, hatalmas fontosságú és nagyon veszélyes útra lépett a görög kormány ugyanakkor. Görög képviselőtársaim és mindenki kell, hogy támogassa ezt a programot, a támogatási mechanizmust mindannyiunk érdeke, görögöké, meg nem görögöké is, hogy a lehető leghamarabb kiteljesedjék ez a program, a lehető legkisebb zavarokat okozza a társadalom működésében, és a legkevesebb feszültséget keltse a társadalomban. Világosan kell látnunk ugyanakkor azt is, hogy a tartozásokat meg kell fizetni, ennek az, az árát meg kell fizetni azoknak a ö, hibáknak, amelyeket a múltban elkövetett Görögország. Azt hiszem az a munkacsoport, amelyről Pervans beszélt, nagyon fontos szerepet játszhatna ebben a folyamatban. Vannak olyan tanulságok tudnilik, amelyek levonhatóak a görög válságból és pozitív kezdeményezések is születtek a görög kormányzat részéről, hogy a, tanulmány, a tanulságokat levonják, illetve a gyakorlatba ültessék mindaz, ami, ami ebből levonható. Ugye vannak nemzeti vagy tagállami paraméterek is, amelyek csak Görögországra érvényesek, ám az is látható, hogy európai dimenzió is van ennek az egész problémakörnek, nem csak görög ügy tehát, nagyon világosan látható, hogy az eurozóna egészét érinti mindez, és a célkitűzéseket az eurozóna egészében tartani kell. Abban is igaza van pervansnak, hogy egy új csomag, erre az új csomagról tárgyalnunk kell, azon gyenge pontokról, amelyek az egész rendszerre vonatkozóan megjelennek, és amelyek hozzájárultak a válság kialakulásához az eurozóna egészében és vannak más tagállamok is az eurozónában, amelyek nyomás alá kerülnek, vagy kerülhetnek a közeljövőben. Ezért a szakbizottságunk keretében, meg az Európai Parlament szélesebb kereteiben is nagyobb határozottsággal kell fellépnünk, levonva a tanulságokat, átültetve ezeket a gyakorlatba, erősítve a szabályozási politikánkat, a felügyeleti politikát, a bankfelügyelet tek működését és rendszerét, másik oldalról pedig foglalkozva azzal a kérdéssel is, hogyan lehet optimálisan azt támogatni, azt a végrehajtását, amiről vasárnap döntés született, hogy egy surlódásmentes, a ne, legkevésbé nehézségbe ütköző végrehajtás valósuljon meg. A görögök kell, hogy leginkább a nyakukba vegyék e program súlyát, és vállalják annak nehézségeit, ám más európai állampolgárok is, és képviselőtársaim is kell, hogy támogassanak bennünket ebben a nehéz, ebben a nehéz feladatban. Uh, uh, thank you, Annie. Köszönöm szépen. Sünc Then, then Mr. Giegold indicated he wants to come back on some matters. És aztán szeretnének lényegi kérdésekre is át, ré, rátérni, és az én Manuel és Kratza asszony. Valaki szeretne még? Szofi? Jó, akkor parancsoljon az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony, megadta a szót. Első hozzászólásom és a megjegyzésem az eljárással illetve az intézményközi kapcsol problémákkal kapcsolatos, melyek ebben a helyzetben adódtak, és amelyeket nagyon jól leírt. És ami Görögországot, de persze nem csak Görögországot illeti, ezzel kapcsolatban meg az előttem szóló értek egyet, a tanács döntése, illetve a tanács viselkedése a szakbizottsággal, meg az Európai Parlamenttel szemben felvett kérdéseket, intézményközi problémákat a szerződés betartásával kapcsolatos kérdéseket. Mit értek ez alatt? Nos azt, hogy az a program, amelyet a Trojka kitárgyalt, megtárgyalt, olyan csomagot irányoz elő, amely kérdéseket vet fel a szerződéssel kapcsolatban, illetve a nemzetállami vagy tagállami szuverenitással kapcsolatban. És ebben, ezzel összefüggésben az Európai Parlamenti vita is mutatja, hogy Görögország akár is utasíthatná ezt. Ha ez a konszenzus intézményközi alapokon áll, más szóval olyan konszenzus, amelynek külső tag is a része, az IMF nevezetesen, az felveti az Európai Parlamentnek ebben a konstellációban milyen szerepe lehet. Szerintem politikai szempontból kell vizsgálja a kérdést azon logika mentén, amelyet az elnök asszony is felvázolt, vállalva szerepünket, a jövőre vonatkozóan is, és azt javasolnám, hogy a csomagot és az egész tárgyalást, az egész konszenzus, melyben az LKB, e az Európai Bizottság és az IMF részt vesz Görögország val Erről folytassunk vitát az Európai Parlamentben. Az általán okoknál fogva, és a politikai döntéshozatal fontosságából kiindulva nem csak Görögország válságról van szó, hanem általános válságról. Ilyen szerződés még soha nem született, és ezért fontos, hogy az Európai Parlament vállalja jogait és felelősségét is ezzel kapcsolatban. Alapjaiban egyetértek azzal, amit képviselőtársaim mondtak ezzel kapcsolatban, meg a javaslatokkal is, tehát, hogy szerepünket vállalnunk kell a felügyeleti csomaggal kapcsolatban is, meg a rendszer reformjával kapcsolatban is. Úgy vélem, hogy le kell vonnunk a következtetéseket a, a múlt tanulságaiból, és általános politikai irányításra van szükség. Bebizonyosodott az, hogy, hogy nem kaptuk, nem úgy bántak az európai polgárokkal, ahogy megérdemlik, és azt is látnunk kell, hogy ez a megállapodás, amely Görögország és Trojka között született, most ezzel kapcsolatban a következőket mondanám. Eddig nem született válasz arra a kérdésre, hogy az IMF pontosan milyen szerepet játszik egy ilyen támogatási mechanizmusban. Tudnék, hogy a 126-os cikk, a 126-os cikk alapján lehetőség lett volna arra, hogy tisztán európai megoldás szülessen. Szerintem fennállt erre a lehetőség. És erre a kérdésre nem kaptunk még választ. Szerintem pedig fontos pont kell legyen a vitában az IMF szerepét illető, kérdéskör, mit csinál az IMF az eurozónában? Másodszorban az az intézkedés, amelyet azok az intézkedések, amelyek a mechanizmusban szerepelnek, és amelyről joggal mondta a kollégám, hogy a legkeményebb, leghúsba vágóbb, amelyet valaha látott Európa, ezek a megszorító intézkedések Görögországban nagyon súlyos terheket rónak a társadalomra, a, a fejlődés csak vissza fog, le fog állni, a, a gazdaság növekedése le fog állni, és azok a nyilatkozatok, amelyeket Trissé úr, újabb nyilatkozat Trissé úr mondott el, azt irányozzák elő, arra utalnak, hogy további ilyen megszorítások várhatóak. Mindezek azt mutatják, hogy Görögország megfolytják ezek az intézkedések, amelyeket a trojka irányoz elő, és, és itt az IMF vitte, az IMF vitte a, a, a vezérszót, erre rá kell mutatnunk, ezzel foglalkoznunk kell. Még egyszer mondom, nem kaptunk választ arra a kérdésre, hogy lehet az, hogy az IMF-nek oly döntő szava van ebben a kérdéskörben. És az, hogy éveken át egy külső szervezet felügyeleti joggal bír Görögország államháztartásának vitelében, az IMF nevezetesen, ez bizony ö, súlyos kérdés, és mondtam, már többször nem kaptunk rá választ. Aztán harmadsorban. Azok az események, amelyek Görögországban kibontakoztak, nem egyedülállóak, és nem egyedül görög probléma ez. Portugáliában, Spanyolországban hasonló félelmek fogalmazódnak meg, és nem látom a készséget arra, hogy egy nyílt vita folyjon ezekről. Nézetem szerint az euró strukturális, immanens gyengességeket rejt magában, és ha ezeket nem orvosoljuk, akkor ezeket a gyenge pontokat, ezeket a gyenge vetületeit, akkor a közös munka, a közösségi rendszer sem válhat jobbá, és és fel kell készülnünk olyan válsághelyzetekre, amelyek jövőben adódhatnak, megfelelő hitelforrásokkal felkészülve ezekre, mert más államok adóssága is problémát jelenthetnek. A szerződés reformja kell, hogy ezeket a strukturális problémákat megoldja. Nem akarok megismételni mindent, amit elmondtak, de ha ezeket, a, ezeket az immanens szerkezeti hibákat nem tudjuk orvosolni, akkor nem csak Görögországon csapódik ez majd le, hanem máshol is. Ez nem görög hazafiság mondatja velem ezt, hanem látunk kell, hogy szélesebb körül a probléma ez, mint sem pusztán a görög gazdaság állapota magyarázná. Mert hogy az euró rendszerében vannak olyan hibák, ott gyökereznek olyan hiányosságok, amelyek újra termelhetik e problémákat. Abban áll a dolog, hogy a stabilitás és növekedési paktum nem megfelelően működik. Nagyon szépen köszönöm. Viki következik. Köszönöm szépen. Osztom a többi képviselő csalódását azzal kapcsolatban, hogy ma délelőtt az, elnök, az elnökségnek a képviselője nem jött el. És szerintem kell megoldást találni a görög válságra, mert ez nem könnyű. A piacok úgy látják, hogy a nemzetközi megoldást eléggé elkenték, és szerintem a tanácsnak a távol léte e, ezt a e, dolgoknak ilyen látását nem fogja enyhíteni. E, üdvözlöm az IMF-nek a közbelépítés, és ez hangsúlyozza az EU-nak a globális és nem EU intézményekkel való együttműködésének a fontosságát. Az újságokban azt látjuk, hogy a görög válság az egy társadalmi válsághoz vezetett, és ezért nagyon segítőkész az, hogy közvetlenül hallunk a görög kollégáktól, akik látják, hogy mi történik az országukban. Ezt nagyon köszönjük nekik. Ugyanakkor szélesebb körben tekintve ez pontosan azt mutatja, hogy azok az országok, amelyeknek nagy a költségvetési hiánya, mint az Egyesült Királyság, döntő lépéseket tegyenek ennek a helyreállítására. Nem csak azért, hogy a piac bizalmát helyreállítsák, hanem azért is, hogy a, a közvéleményben és azok számára, akik bennünket megváltoztattak, felhelyreállítsák a, a bizalmat. Jó, akkor kérem szépen a következő hozzászólót, aki újra szólni akar, hogy ne túl sokáig beszéljen. Jó, akkor röviden. Én Németország olyan részéből származom, ahol vásárnap választások lesznek, és épp ezért e, nagyon kényelmetlenül érzem magam e, a e, jelenlegi német helyzet miatt. Anél azután, hogy februárban és márciusban világos nyilatkozatokat tettek, hogy Európa nem fogja cserben hagyni Görögországot. Lett volna idő, elegendő idő a csöndes tárgyalásokra. Az alapegyezmény e, egyezményt részletében meg lehetett volna tárgyalni ekkor. De a kialakult helyzet miatt Németországban ismert, hogy a kormányzó pártok Németország ezen részében, amely a második kamrában fontos szerepet játszik, azt mutatja a közvelemény kutatások szerint, hogy kényelmetlenül érzi a németországi segítés, a görögországi segítéssel kapcsolatban magát. Tehát meggyőződésem, hogy ez az oka annak, hogy Németország ilyen határozott álláspontot képviselt, amely a piacokon további zavart okozott. Természetesen a, az oka ennek a problémának, és kényelmetlenül érzem magam, amikor azt mondják, hogy ez csak az európai eh, eh, rendetlenségnek a jele. Eh, ezek nem olyan problémák, mint más országokban. Egyetlen euróövezeti zónában lévő országban sincs ilyen magas szintű hiány. És az euróövezetben valóban mélyreható problémák vannak Különböző módon kezeljük a versenyképességet, és a görög válság megmutatja, hogy valamit ezzel kapcsolatban tenni kell. A problémának az eszkalációját az okozta, hogy a tanácsból nem világos üzenet jött, és itt Németországnak is szerepe van és ez nem csak a kormány hibája, hanem az egyik nagy újságnak is, amely állandóan szkeptikusan nyilatkozott a pénzügyi piacok szabályozásáról, és a közvéleményben azt alakította, hogy ne engedjük egyeseknek, hogy hibákat kövessenek el, a piaci erőknek meg kell őket büntetni. Az európai szerződésben nem ez áll, én egészen más szellemben olvasom a szerződést. Az utolsó megjegyzésem, hogy valóban Görögországban jelentős választás, változtatásokat kell eszközölni, és, és osztom a kritikákat a programmal kapcsolatban, de ugyanakkor rá kell mutatni, hogy korrupt és klientúra rendszereket láthatunk, például 100 millió euró kenőpénzt használtak fel, aztán fegyvereket exportáltunk Görögországba, és ezek a pénzek nem térültek meg. Nos, az IMF programmal kapcsolatban a kritikám az, hogy a javak kérdésében nem tettek semmit, ez pedig az adósságnak a másik oldala. Tehát azokon görögök számára, akik félretettek pénzeket, Eh, azokat hogy használják föl az államadóságnak a csökkentésére. Tehát a, a lakosságnak a gyengébb részére még nagyobb nyomás eh, jelen, eh, nehezedik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én úgy gondolom, hogy ezt a fajta vitát még egyszer le fogjuk majd folytatni akkor, amikor bármi biztos itt lesz nem sokára körünkben, ugyanis úgy gondolom, hogy ma az első napja annak, amikor azt láthatjuk, megtapasztalhatjuk, hogy az euró hogyan is tud túlélni nagyon nehéz helyzeteket is. Ugyanis a mostani válság valóban a közös pénz, az euró válsága is egyben. A görög válsággal kapcsolatban valamit mégiscsak kellett volna tenni, mert különben ez nagyon keményen sújtotta volna nem csak Görögországot, hanem a monetáris uniót, magát is, és azokat a bankokat, amelyek görög kötvényekkel rendelkeznek. Ez hasonlít a subprime kockázathoz, de európai módra. Biztos, hogy kevésbé, illetve hogy túl kevéssé reagáltunk és túl későn, hiszen a, a piacok sokkal hamarabb felléptek, spekuláció történt, és ezzel elfogadhatatlan pénzügyi terheket rovunk, rovunk egy olyan országra, amely miatt a GDP növekedését nem fogja tudni megvalósítani, és ez önmagában nem elég ahhoz, hogy csökkentsük a belső deficitet. Minden esetre, hogy mi lesz majd a kimenetelenek az ügynek, azt majd a jövő megmutatja. Szerintem rövid távú megoldásokat kínáltunk, valószínűleg át kellene majd struktúrálni a kiadásokat, vagy pedig az is lehet, hogy Görögország valóban ki fog lépni az eurózónából. Minden esetre figyelembe kell venni azt, hogy milyen következtetéseket vonhatunk le ebből a mostani esetből, hiszen eh, a monetáris politika, illetve az Európai Központi Bank viselkedése mondjuk kicsit neurotikusnak tűnhet, hiszen először azt mondták, hogy nem kell beleszólni, hiszen ez egy belső európai ügy. Aztán amikor eh, az IMF eh, közbe akart lépni, akkor megint csak kitessékelték Európából. Aztán azt mondtuk, hogy nagyobb európai országok összeállhatnak annak érdekében, hogy Görögországot segítsék, de akkor azt mondtuk, hogy a piacoknak azokat kellene büntetniük, akik rosszul viselkedtek, úgymond, és azokra kellene rávetíteni a kockázatot, akik a válságot okozták. Azután pedig arról beszéltünk, hogy lesz egy meghallgatás, illetve volt is már egy meghallgatás azzal kapcsolatban, hogy a statisztikai rendszer Európában nem megfelelő, a stabilitási paktum sem működött, 2005-ben azt mondtam, hogy a rugalmasságot nem kell támogatni, hát valóban sajnos nem is sikerült a rugalmassággal kihúzni a kátyúból Görögországot. 2007-ben például Nagy-Britanniában óriási öm, volt a költségvetési hiány annak ellenére, hogy a pénzügyi piacok nagyon jól működtek. Tehát innen látszik, hogy a stabilitási paktum nem működőképes. Aztán ugye beszéltünk arról is, hogy ki kellene vásárolni úgymond Görögországot, de ez sem volt működőképes. Úgyhogy én azt mondom, hogy vagy Görögország kibújik az alagútból, és megfelelő növekedési pályára állítjuk, vagy pedig ez a mostani segítségnyújtás sem fog túl sokat segíteni, és hamarosan ugyanebben a válsághelyzetben találjuk majd magunkat. Úgyhogy szerintem amikor 5%-os terhet, pénzügyi terhet rovunk Görögországra, mint ahogyan ezt most tettük meg, akkor az szerintem nem jó megoldás. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Prece asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is személyesen szeretném megköszönni, és a szakbizottság tagjainak is, azt a nagy figyelmet, melyet a görög helyzetnek szenteltek, és annak lehetséges megoldásának. Köszönöm megértésüket, szolidaritásokat, egyesek kevésbé, mások inkább tettek tanúbizonyságot szolidaritásukról. Mindenképpen látnunk kell, hogy egy olyan fejlődési modellt látunk Görögországban, amely nem bizonyult sikeresnek, amely nagyon súlyos gondokat jelentett, és meg kell vizsgáljuk, milyen megoldásai lehetnek a hosszú távú orvoslásának. Különféle szinteken és oldalakról igyekeztek közbeavatkozni. Az Európai Parlament, és persze a görög parlament is részt vett, és részt kell vegyen e válság kezelésére tett erőfeszítésekben, és abban, hogy Európa szerte egy sikeres felügyeleti és szabályozási politika jön létre. Az is látható ugyanakkor, hogy csak esetben hiányoznak azok az intézmények, amelyek felléphetnének ilyen helyzetekben. A válság rámutott arra, arra az intézményi hiátusra is, amely felveti az új fejlődési modell kérdését. Ugye három havonta kell felülvizsgálni a görög programot, ez rendkívül fontos szerintem, és itt az Európai Parlament már most álláspontot kell kidolgozzon, és véleményt kell kidolgozzon ezzel kapcsolatban, és a görög parlament is meg kell hallgattassék. Méghozzá formális hozzájárulást kell adjon erre a folyamatra, és létre jöjjön a, a nyílt, a köz megfigyelés, felügyelet, kultúrája, ez Európai Parlament részéről is, és ezt a görög parlament is kell, hogy szentesítse. A cél az kell legyen, hogy ne tűnjenek el bevételi források, azok az eszközök a görög költségvetésben, amelyek eddig fennálltak. Azt is látnunk kell, hogy olyan problémáról van szó, ahol rendkívül fontosságú az, hogy beruházási források maradjanak fent, munkahelyek is létrejöjjenek, a gazdaság fejlődni tudjon. Ezzel kapcsolatban az Európai Parlamentnek kell hallatni a hangját, ezt a lehetőségét nyitva hagyva Görögország előtt. Mert hogy a, a költségvetési fegyelemet előirányzó megtakarítási program a görög kormány részéről bevezetésre került, egyfajta társadalmi sokkot is kiváltott, egy párhuzamos sokkot, és látnunk kell, hogy milyen politikai károk, milyen politikai árat kell megfizetni mindezért. Görög szinten is meg kell vizsgálnunk ezt, meg európai szinten is vitát kell folytatnunk ezekről a kérdésekről. Ezért helyén való az, hogy az Európai Parlament közelről figyeli kísérem, figyel, kíséri figyelemmel ezt, és figyelemmel kíséri a görög fe, új fejlődési modell menetét is, végrehajtását is. Jogi kérdések is felmerülnek itt. A görög parlament ö, álláspontja nagyon fontos, és látunk kell, hogy egy külső nemzetközi fórum szervezet is szerepet kapott a válság kezelésében, ennek a mikéntjét azért körültekintően kell vizsgálnunk, el kell gondolkoznunk e felől, és foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel jogi szempontból és jogi alap szempontjából. Köszönöm szépen. Azt hiszem, azt hiszem, hogy egy-két ponttal kapcsolatban a jogi szolgálattal is konzultálnunk kell majd. Udo. Köszönöm. Nem akarok Görögországról tovább beszélni, hiszen sok felőttem szóló sok vetületét feltártja ennek a kérdésnek. Csak egy megjegyzésem Hozé Manuelnek, aki nincs itt, az eurozó, eurozónától való kizárás fenn kell tartani, ugyanakkor az euró faktorálásából robbanás történne a spekulánsok azonnal lecsapnának, nem ez volna tehát a, a megfelelő válasz. Szerintem Görögország az eurozónába tartozik. A gazdasági egyensúly hiányokról sem akarok most szólni, erről is esett már szó. Korább, jelenleg sincs, mint korábban sem volt olyan intézkedés, amelyekre szükség van, és nem akarok a spekulánsokról sem, meg befektetési bankokról sem szólni. Itt is kell, hogy ilyen európai és tagállami intézkedések szülessenek, amelyek például a derivátumokkal való műveletek és kereskedések ö, ö, dolgát szabályozzák. Azt hiszem a tanács, az, amit a tanács válságkezelésként elénk tett, az egy katasztrófa az a csúszás, időbeli késedelem, amely beállt, eszkalálta a problémát, a spekuláció alájátszott, és különösen a német kormánynak üzenem, amely a, a, a cselekvés képtelenségben első helyen járt, és tudatosítanunk kell azt is, hogy a nemzetközi, az IMF prioritást kell kapjon, mint adó, mint hitele, hitelező, és azok a tagállamok, amelyek két alapon segítséget nyújtanak, ezek szempontjából látható, hogy nem kényelmes a helyzetük, éppen a saját bizonytalan hintapolitikájukból adódóan, és érdeklődésre várom, hogy Olirén mit mond majd, amikor május 12-én beszámol saját javaslatairól, hogyha az Európai Bizottság azt, az a javaslattal él majd, hogy egy európai válságmechanizmust hozzunk létre, amely több annál, mint egy kétoldalú alapon működő kölcsönös rendszermechanizmus, akkor ezt támogatnunk kellene, mert szerintem az ilyen helyzetekre európai választ kell megfogalmaznunk, és nem nemzeti tagállami, a fővárosok közötti telefonálgatással nagy nehezen kinyögött választ, amely több hétbe vagy hónapba kerül, mire választad. Tehát a következő spekulációs hullám, amely esetleg más országokkal szemben megindul, ezekre már föl kell készülnünk, hogy időben megfelelő méltó választ tudjunk adni ilyen spekulációs hullámokra. Köszönöm, Klutúri a szó. Ja, schön. Köszönöm. Nem tárgyaltam még olyan görög kollégával, aki vitatta volna, hogy Görögországban probléma volna és hogy ez az oka alapvetően ennek a válságnak. Ennek ellenére kicsit csatlakoznék ahhoz, amit frakciótársam Szuntis úr mondott. Szerintem nem kizárólag görög okai vannak ennek a válságnak, és görög problémákból adódik, mert például a portugál és spanyol leosztályozás, tehát a rating agency részéről való leosztályozás is mutatja, hogy egy szélesebb körű problémáról van szó, és a segítségnyújtásunk is figyelemmel kell legyen erre. Nem a görög belső okokra kell kizárólag koncentrálnunk tehát, amikor orvosolni akarjuk az okokat. A német kormány is javasolta, hogy a szavazati jogát fölfüggesszék egyes eurótagállamoknak, és mutat arra, hogy végre úgy tűnik hirtelen megértették, hogy a válság több, mint egy pusztán görög ügy. És ebben a pillanatban azon a, az EU 2020-as stratégiával kapcsolatos vitát illetően, amely egyfajta meghosszabbítása szerintem a Lisszaboni stratégiának pusztán, meg kell ragadjuk az alkalmat, hogy mélyebben megvizsgáljuk, hogy ez a stratégia, amely kiz- egyoldalúan versenyképesség orientált, vajon ez az irányultság nem egyik oka-e a Görögországban tapasztalható jelenségeknek? Szerintem sok görög képviselőtársam azt mondta, hogy ez a stratégia a hatalmas privatizációkhoz vetett Görögországban, a, a görög telekom ö, vállalat privatizációt privatizálták, csak két példát említettem arra, hogy ezek indikátorok arra, hogy a gazdaság nyilvánvalóan európai gazdaságpolitika eredményeként olyan helyzetbe került, hogy nem volt képes tovább fejlődni. Ez több hozzászólás is utalt erre. Tehát még egyszer mondom, ne csak Görögországra koncentráljunk az okok keresésekor, hanem egy szélesebb körű elemzésbe fogjunk, az EU 2020-as stratégia újraformálásának összefüggésében is. És azok az okok, amelyek az euró koncepciójában és általában az európai gazdaságpolitikában rejlő okok, ezeket is tárjuk fel. Thank you. Um, Köszönöm szépen. Többen vannak. Sophie, then uh, Liam, and then if we still have time, I'll... És hogyha uh, még van idő, akkor ennyire megint visszatérünk. Anthony. Köszönöm szépen. Én is nagyon örülök annak, hogy a mai napon vitát folytathatunk erről a fontos kérdésről. Nagyon sajnálatos egyébként, hogy a spanyol elnökség nem tudott eljönni. Remélem, hogy itt csak napirendbeli probléma volt, és a jövőben ezt meg lehet majd oldani. Nézzük azt, hogy a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően mit is értünk el. Lesznek partnereink, gazdasági irányítást szeretne az Európai Tanács is, és ez pedig azt mutatja, hogy az eurozóna tevékenysége még inkább formalizálódik és intézményesül. Ne felejtsük el, hogy válságos időket élünk, és ennek nagyon világos üzenete is van. Nem lehet fenntartani a státuszkót, hanem meg kell változtatnunk az egész képet. A problémát nem fogjuk megoldani, Inkább arra lenne szükség, hogy megvizsgálhassuk azt, hogy hogyan lehetne kimászni ebből a mostani válságból. Milyen irányba kell fordítanunk a változást az euró szempontjából, tehát a közös pénz szempontjából, vajon megfelelő megközelítése az, hogyha magára hagyjuk az államokat, és leromboljuk mindazt, amit egészen mostanáig építettünk. Ugye feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy az eurozóna képes volt-e választ adni, hiszen itt nem csak görög problémáról van szó, hiszen ez az egész Európai Unió problémáját jelenti, és felveti azt a kérdést is, hogy mi lesz a jövőben az Európai Unióban. Persze voltak működésbeli problémák, ezt el kell ismerni, vannak nagy hiányosságok a gazdaság és monetárius unió működésében is, és a mi részünkről is probléma volt azzal kapcsolatban, hogy nem tudtunk elég gyorsan választ adni a felmerült kérdésekre. A monetáris politika már most európai szinten működőképes, de ennek ellenére nehézkes az, hogy a piacokra is rákényszerítsük a monetáris politikánkat, hiszen a piacoknak megvan egyfajta sajátos működési elve. Itt főként azt kell figyelembe venni, hogy milyen kamatlábakat alkalmazunk, hiszen ennek kihatása van az egész gazdaságra. Ami pedig az állami támogatásokat illeti, ki kell alakítanunk az álláspontunkat az ellenőrzésekkel, a célokkal kapcsolatban, hiszen ennek is óriási hatása van az Európai Unióban végbe menő a bilaterális kapcsolatokra is. Hogyha gazdasági értelemben növelni kívánjuk, vagy mélyíteni az, inter, az integrációt, akkor ezekre is oda kell figyelnünk. Nem csak az állami támogatások jellegét, hanem azok lényegét is felül kell vizsgálnunk, hogyha valódi gazdasági irányítást, kormányzást szeretnénk létrehozni. Egyfajta strukturális választ kell adnunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan is lehet európai költségvetési politikát kialakítani, hiszen itt nem csak a költségvetés, hanem annak ellenőrzése is fontos kérdés, és az Európai Parlamentet mindezekből nem lehet kihagyni. Nem lehet, hogyha az Európai Parlament nem vesz részt aktívan a munkában, csak úgy a feje fölött döntéseket hozni. Ilyen szempontból nagyon fontos az, amit az elnök asszony is elmondott, hogy ebben a válságos időszakban az Európai Parlamentnek nagyon kemény álláspontot kell következő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, ez mindannyiunkat ráébresztett arra, hogy nem csak Görögországban, hanem Európában is milyen belső gyenge pontok vannak az egész euróövezetben, és mutatja azt is, amit régóta hallunk, hogy egy monetáris uniónak egy politikai unióra is szüksége van, különben nem tud cselekedni, közbelépni és dönteni. Reméljük, hogy most pedig sem fogjuk a monetáris uniót a megfelelő döntéshozó struktúrával is ellátni. Először Görögországgal kapcsolatban szeretném mondani, hogy ez egy olyan ország, amely közel áll a szívemhez, és ezért az egész helyzetet nagyon szomorúnak tartom, de látom, hogy a közvélemény mind Görögországban, mind a többi tagállamban egyre inkább keserű szájízzel fogadja a problémákat. Ha megnézzük Görögországot egyrésztről, megértem, hogy az emberek úgy érzik, hogy ezek nagyon szigorú intézkedések, de hát meg kell magyarázni, hogy ezek nem az e-, IMF vagy az EU miatt szigorúanak, hanem azért, mert már nagyon régóta esedékesek voltak ezek. Tehát, hogyha korábban meghozták volna őket, akkor nem lenne most ilyen fájdalmas. Ugyanakkor távolságot tartok azon nyilatkozatoktól, amelyeket a nemzeti politikusok tettek az én országomban is, és máshol is, ahol karikatúrát rajzolnak az különböző országokról, és sztereotípiákat állítanak ki, hogy vannak amelyek felsőbbrendűek, mások pedig alacsonyabb rendűek. Ez egész egyszerűen nem segít. Az politikusoknak segíteni kell a görög kormányt, mert erre van most szüksége azért, hogy ezeket a e, súlyos intézkedéseket sikerüljön megvás, megvalósítania. És szeretnék a kollégákhoz fordulni a parlamentben, hogy e, felejtsék el a pártpolitikát, e, a nemzeti politikát, mert ez nem igazán segít. Aztán az intézkedések, a csomag olyan benyomást kelt bennem, hogy a deficit, a hiány és az adósság elkerülendő a költségvetési megtakarításokkal. Ugyanakkor másik oldalon hiányzik, hiányoznak a gazdasági növekedési javaslatok. És ez a csomagnak a másik oldala, aminek ott kell lenni. Végül pedig, elnök asszony, Szeretném újra elismételni, amit a meghallgatás során is mondtam egy hónappal ezelőtt. Szerintem ez az egész helyzet egy parlamenti vizsgálatot igényel mert itt nem csak Görögországról van szó, hanem az egész rendszerről, hogy jól működik-e. Tudjuk, hogy vannak más tagállamok, ahol problémák vannak, sőt, súlyosabb helyzet, mint problémák, ahol olyan módszereket alkalmaztak, amelyek nem felelnek meg teljesen a szabályoknak. Ezen kívül meg kell vizsgálni azt is, hogy vajon helyesen jártak el, vagy helytelenül, vagy azt is, és azt is, hogy hogy működik a rendszer, mi a szerepe a tagállamoknak, milyen a stabilitási paktum. A bizottság és az Eurostat elegendő hatás, hatalommal eh, rendelkezik-e, felhasználják-e ezt az erőt? Tehát mi történt eddig? Hogyan lehetséges, hogy évek óta tudjuk, hogy a statisztikai adatok nem helyesek, és nem tettek lépeseket, semmi sem történt. Hát hogy történhet ez meg? Hogyha eh, parlamenti vizsgálatot folytatunk a bankválsággal kapcsolatban, akkor a jelenlegi monetáris válság épp ennyire megérdemli az ilyenfajta vizsgálatot, és lehet, hogy a következtetések azok segítenek a stabilitás és növekedési program jövőbeli reformjában. Elnök, köszönöm szépen. Tíz perc marad, mielőtt el kell mennem, és Barnier urat idehozom Said he would like to, to come in, and then I... Paul is szeretne hozzászólni, és aztán Annie Liam parancsolja. Köszönöm szépen. Én a föderalisták csoportjához tartozom, akik Görögország támogatási tervét támogatják. Még akkor is, hogyha az 5%-ot túlzátnak tartom, és ha a központi bank úgy tett volna, mint az amerikai vagy az angol központi bank, tehát hogy közvetlen segítséget nyújtott volna Görögországnak, de hát ez úgy tűnik, hogy ellentmond a szerződésnek és más dokumentumoknak. De ezt meg kell beszélnie a parlamentnek, és elő kell venni ezt a problémát. Nos, a mentési terv nem oldja meg a problémákat, én tudatában vannak a közpénzekkel való gondoskodás problémájának a kezdeményezési, a saját kezdeményezési jelentésnek én vagyok a felelőse, és ezért foglalkozom ezzel. Nos, a jelenlegi szigorú feltételek, amelyeket Görögországnak szabtak, tehát hogy két-három éven belül elérjék a költségvetési egyensúlyt, elvben megfelelő lenne, de hát gazdasági teóriák szerint, hogyha, hogyha már a válságból kilábalnánk Eh, hogyha teljes foglalkoztatás lenne, foglalkoztatottság lenne. Igen, hogyha ez lenne a helyzet, eh, és ez volt a 90-es évek végén a helyzet, akkor valóban egyetértek vele, eh, akkor a, a primer költségvetési költségeket a kiadásokkal kellene egyensúlyba hozni. Tehát a, a túlzott, a költségvetési többletet kellene ezzel egyensúlyba hozni. De, kedves kollégák, ez a helyzet most? Kilábaltunk a válságból? Mi sok makroökonomussal beszéltünk, akik megmondták, hogy egyáltalán nincs, nem értük el a teljes foglalkoztatást, tulajdonképpen alulfoglalkoztatottság van. Ilyen körülmények között hogyan lehet nevelni a, a termelési lehetőségeket. Itt most az összes európai országról beszélek. Tehát egy gazdaságnak a termelési potenciáját hogyan lehet e, növelni úgy, hogy az eladósodási szintjét csökkentjük. Ez számomra lehetetlennek tűnik. Amikor egy vállalat 10 e, gépből hetet használ, hogyha a keresletet csökkentjük, akkor mit tesz ez a vállalat? Most akkor vesz egy 11. gépet? Nem, nyilvánvalóan nem. Tulajdonképpen tök, tökre teszi a saját termelési potenciáját. És pontosan ez fog ö, ö, történni a legtöbb európai országban. Ilyen feltételek mellett, hogyha ö, egy, a beruházás, a, a fogyasztás csökken, akkor nem, a költségvetésben nem lehet primer töbletet előállítani. Hogyha megvizsgálom Görögországot, Spanyolországot, Portugáliát, Spanyolország a költségvetési fegyelem területén a legjobb diák volt hogyha most egy ilyen tervet alkalmazunk Spanyolországban, tehát ilyen szigorúsági tervet, elnök, kérem be tudná fejezni, mert hogyha 11-kor jön, az biztos, akkor nos, tehát hogyha ezt tesszük, akkor a deficit valóban csökken, de hát más dolgok meg növekednek. Igen, valóban úgy érzem, hogy ha ilyen szigorúsági tervet alkalmazunk, akkor nem tudjuk a külső egyenlőtlenségeket megszüntetni. Nincs időm, de hogyha egy ilyen, ilyen helyzet, akkor három eszköz van. Az egyik a leértékelés, a második a költségvetési forrásoknak a felhasználása a dolgok szabályozásra. Nos, a stabilitási paktum ezt nem teszi lehetővé. Egyetlen és a legrosszabb megoldás van, a defláció, ez pedig, amelyet mindegyik ország alkalmaz most. És ez azért a legrosszabb, mert ez elnök, elnékezést kérek, kérem fejezze be. Tehát a közfinanszírozás, tehát a költségvetésnek a fenntarthatóságra kell gondolni, és ugyanakkor pragmatikusnak kell lenni. Elnök öt percet beszélt a tízből amennyi maradt. És most akkor meg kell megnyarázni majd ennének, hogy miért nem tudta ezt Jean-Paul. Nagyon sajnálom, de azért mégiscsak Markusnak is meg kell adjuk majd a szót, hogy elmondja véleményét. Én csak röviden annyit mondanék, hogy sajnos még sokat fogunk erről a kérdésről vitázni. Elnök, köszönöm szépen, Jean-Paul. Nagyon rövid, de Markus? Köszönöm, tényleg nagyon röviden állnak asszonyat, hiszen mindenki értette, hogy 10-12 évvel ezelőtt miről állapodtunk meg. A stabilitásos növekedési paktum és az euró egy sor lehetőségét nyitott meg. Mi magunknak is hazudunk, hogyha bizonyos javaslatokról beszélünk. Ha egy nagy pénzügyi úrelasztás történik, az oda, kerülhet, oda vezethet, amit sikeret 90-ben Kelet-Európában megúsznunk és leküzdenünk. Meg vagyok döbbentve bizonyos német kollégáimtól, akik a stabilitási és paktum dalát dalolják, és emlékezzünk vissza 2004-ben mi történt, amikor ők a akarták pontosan felpuhítani ezt a paktumot. Ez olyan álszent magatartás, hogy most a szemüket forgatják ezzel kapcsolatban pont azok, akik 2004-ben alásták a paktumot, hogy nem is akarok többet beszélni erről. Köszönöm, Enni. Köszönöm. Először is azt kell mondanom, Szofi, hogy afelől nincs is kétségem, hogy az alapvető ok Görögországban a görög rendszerből adódott, és a görög kormánynak is el kell magyarázni a görög polgároknak, hogy tíz évig e, úgy éltek, amiből adódott a mostani helyzet. Ezt el kell tudni magyarázni a görög állampolgároknak, és ez a, ezt, ezt a nagyon nehéz időben világosá kell tenni, meg kell értetni a görögökkel. Ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogyha nem hagyjuk abba ezt a már-már idegen gyűlöl, vagy rasszista mutogatást, hogy a, a görögök csalók, tolvajok, hazugok, és hogyha a csalódottságnak ezt az érzetét nem tudjuk feloldani, akkor éppen az ellenkezőjét érjük el annak, amit célul tűztünk ki, azt nevezetesen, hogy a görögök túléljék ezt a nehéz időszakot, és lássák valahol az alagút végén a fényt. Egyfajta perspektívát is bűtenünk kell nekik tehát. És ezzel mindjárt zárom, elnökasszony. És azért Manuel is jól mutatott rá arra, hogy a támogatási mechanizmus, amely a tárgyalás, amelyről tárgyalunk, azt a célt kell kitűzze, hogy Görögország egy lélegzetvételnyi szünetet, időt kapjon, a piacok támadásait kivédve, attól megvédve Görögországot, hogy lehetőséget kapjon arra, hogy ezt a kemény megtakarítási programot végrehajthassa azzal a célral, és ahogy az IMF alelnöke is rámutatott, hogy a lehető leggyorsabban visszataláljon a növekedés útjára. Ezt talán nem kell minden eszközzel élni, nem kell minden eszközt lehívni, ám hogyha a célt el akarjuk érni, amely cél elsősorban Görögország célja kell legyen, akkor bizonyos dolgokra tekintettel is kell legyünk. Különösen nem szabad, ahogy tettük az elmúlt hónapban, negatív módon hozzáállunk e kérdéshez, és elveszteni az alapvető célt. Tehát lehet persze bírálni, kritizálni a helyzetet, ám két-három órával a konszenzus megkötése után újra alásni ezt, újra felszólítani, a Görögország megint struktúrája újra hitelállományát, és hogy ki kell zárni Görögországot az eurozónából. Mindezek a kommentárok, mindezek a megjegyzések, hát nem oda vezetnek, hogy a görög állampolgárok képesek legyenek támogatni ezt a súlyos csomagot, magukra vállalva ezeket a megszorításokat, hanem épp ez ellen hat majd. És ez bizony nem az eurozóna, és nem az euró stabilitásának érdekét szolgálja. Megegedik még utolsó megjegyzés ezzel összefüggésben, ha február 11-én azt a döntést, azt az abszolút elhatározottságot tudtuk volna a végrehajtásra, amelyet most, akkor ez a segítségi mechanizmus talán bele se, be sem kellett volna, hogy induljon. Már februárban kellett volna, szükség volna erre a határozottságra. Akkor 6% volt a szint, erről szólt a nyilatkozat, hol 10% volt, a görög állapotát nem lehet néhány hét alatt megoldani, hanem hosszabb távok kell gondolkozni. Köszönöm szépen, Anni és kedves kollégák! Csak annyit szeretnék mondani röviden a mai vita végén, hogy úgy gondolom, hogy a vita megmutatta azt, hogy a parlamenti képviselők nagyon jól ismerik a problémát, az érzékeny pontokat, és nagyon is képesek arra, hogy szolidárisak legyenek, és hogy észérvekkel tudják alátámasztani a helyzetet, és hogy megpróbáljunk valamiféle kiutat találni, találni a mostani nehéz időkből. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, és megyek üdvözölni a biztost. Right. Um... Rendben, hát nagyon örülök annak, hogy kérem, hogy egy kis csendet szeretnék. Magánbeszélgetéseket fejezzék be, kérem. Ne haragudjanak. Köszönöm. Tehát nagyon örülök annak, hogy köreinkben köszönhetem Bárné biztos urat, Természetesen Strasburgi időszak alatt kellett volna találkoznunk, de hát egyesek ugye a vulkán áldozataival váltak. Úgyhogy most először nyílik alkalmunk arra, hogy a biztossal a szakbizottsági ülésünken folytassunk eszmecserét. A nemzeti parlamentes ülésen már itt volt természetesen a biztos úr, de mégis így ebben a körben most először találkozunk vele, és a belső piac pénzügyi vetületeiről és más kérdésekről tudunk most eszmét cserélni vele. Nagyon örülök annak, hogy itt van, és bizonyos vagyok abban, hogy ez a mostani találkozás csak az első a sorban. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők, mindenkit szeretettel köszöntök. Nagyon örülök annak, hogy itt most találkozhatunk, és köszönöm szépen az elnök asszonynak is a kedves fogadtatást. Nem kívánok visszaélni senkinek sem a bizalmával, illetve az idejével, úgyhogy röviden, de velősen kívánok hozzászólni bevezetőmben. 2008-as válság után nagyon sok döntést hoztunk, nagyon sok témába kezdtük meg a munkát. Két évvel később a pénzügyi piacok helyzete, elég elolvasni ehhez a újságokat továbbra is az újságok cím oldalán található. Úgyhogy ez nagyon aggasztó, kemény helyzet, akár a vállalatvezetők számára, a politikusok számára, de az átlag állampolgárok számára is, akiknek nagyon is megvan az oka arra, hogy aggodalmaskodjanak, ugyanis úgy tűnik, hogy messze vagyunk még a válságból való kilábalástól. Ezt úgy mondom ma, hogy meg vagyok győződve arról, hogy nem szabad, hogy ugyanabban a helyzetben fejeződjön be ez a válság, mint ahogyan elkezdődött, sem a jogszabályok tekintetében, sem a gazdasági növekedés természete szempontjából, amelynek sokkal kiegyensúlyozottabbnak kell lennie, és igazságosabbnak, és a környezetet is tiszteletben kell tartania. Éppen ezért, hölgyeim és uraim, nem szabad, hogy elfeledkezzünk a múltról, és nem szabad, hogy tétlenek maradjunk. Kritikusnak kell lenni, nem szabad ettől félni, hiszen idén fognak eldőlni a dolgok, most az európai emberek meg fogják mutatni azt, hogy képesek kilábalni ebből a válságból, és hogy le tudják vonni a következtetéseket a válságból. Januárban jó lett volna megkezdeni azt a munkát, amely a egy okos közös gondolkodást eredményezhet felügyeleti rendszerek tekintetében, és így tovább. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm az eddig elvégzett munkát. Jogalkotási szempontból igen sok munka van előttünk, az előttünk álló év, mondjuk mostantól egy évben keresztül. Az a célunk, hogy a G20-ak kötelezettségvállalásait valóban meg is valósítsuk és ilyen szempontból a miniszteri ülések, vagy minisztertanácsi ülések, illetve az állam és kormányfők asztalára olyan javaslatokat kell letennünk, amelyeket aztán a G20-ak előtt is képviselni tudnak. Meg vagyok győződve arról, hogy pénzügyi rendszerünk számára elengedhetetlenek ezek a változtatások, és az Európai Unió gazdaságán túlmutatóan a KRISZ szakbizottság munkáját is szeretném itt külön megköszönni, illetve Pervans Beres munkáját, ugyanis nagyon értékes jelentést készítettek. Tehát a 2010-es év azt hiszem, hogy a gazdasági fellendülés kezdeti évének tekinthető. Legyünk azonban óvatosak, még akkor is, hogyha a GDP végre pozitív irányba mutat, és az ipari termelés is növekedésbe lépett, akár 4%-os növekedésre is, és így szép lassan visszatér a vállalatokba is a pozitív optimista látásmód, de ugyanakkor a kis és középvállalkozásoknak nagyon sok finanszírozásra van szükségük manapság. de azért nem szabad, hogy elfeledkezzünk arról, hogy bármikor ismét csökkenhet a GDP, úgyhogy épp hogy egy ilyen aprócska fellendülésnek vagyunk most még csak a tanúi, és bizony a világban is sok helyen válságot él, élnek meg. A 2010-es év lesz az, amely majd a tagállamok költségvetésére gyakorolt kockázatok évének is mondható majd, hiszen nagyon sok közvetlen beavatkozás történik az államok részéről, a pénzügyi világ mm, válságának megoldása szempontjából, és mindenhol növekszik a munkanélküliség is. Minden adófizető, minden polgár közvetlenül érezte a bőrén azokat a hibákat, amelyeket bizonyos bankok elkövettek, és az annak a, vás, a válság abból is következett, hogy az etikai um, szempontok mondjuk úgy, hogy finoman szólva nem voltak kielégítőek. Nem szabad, hogy ők is ezt elfelejtsék. A pénzügyi világban nagyon félnek az európai uh, és a világ más tájain mutatkozó költségvetési hiányok uh, emelkedése miatt, és ugyanakkor a szolidaritásra helyezném a hangsúlyt, hiszen uh, most az a fontos, hogy az Európai Unióban megkezdődjön az építkezés, például Görögországban. Majd bizonyára vissza fogunk térni részletesen is Görögország kérdésére, de hát ez mondjuk Oli Rén asztala inkább. Ami engem illet, az inkább a pénzügyi világ, a pénzügyi piacok, és főként a hitelminősítő intézetek munkája. Szeretném ugyanis azt hangsúlyozni, hogy az átláthatóság és a felelősség kérdése rendkívül fontos. Az államok helyzetét is, illetve a meghozott döntéseket értékelik ezek a hitelminősítő intézetek, éppen ezért azt szeretnénk, hogyha ők felelősen értékelnék és átláthatóan az egyes államok helyzetét, ez rendkívül fontos, és szerintem ezen a területen, tehát a hitelminősítő intézetek piacán vagy szektorában is nagyobb átláthatóságra van szükség, és nagyobb versenyre. Decemberre működőképessé válik a rendszer, de nem tudom, hogy ez elég lesz-e. Ezt a hitelminősítő intézetekre vonatkozó rendeletet felül kell vizsgálnunk, illetve át kell tekintenünk, hogy ez valóban meghozza majd a hozzáfűzött reményeket. A 2010-es év a profit éve is lesz egyféle szempontból. Ez egy jó hír, mert végre a gazdaságaink, amelyeknek finanszírozásira van szükségük, végre megint profitot fognak tudni termelni, és nem szabad, hogy azokat a őrült kockázatokat a jövőben is vállalni hagyjuk a pénzügyi világ szereplőit, amelyeket a múltban mm, csináltak. 2010-es év az Európai Bizottság részéről minden bizonyal az az év lesz, ahol a G20-ak vállalásait a stabilitással kapcsolatban meg fogjuk valósítani. Amerikai partnereink szintén aktívan dolgoznak olyan reformokon, amelyek elengedhetetlenek a pénzügyi rendszerek felügyeletével kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy nagyon jó lehetőségek nyílnak most arra, hogy egy olyan reformban tudunk megállapodni velük, aki, amely valóban megérdemli ezt a reform jelzőt. Az Egyesült Államokban fogok látogatni. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség van arra, hogy a reformot tudjuk erősíteni, nem szabad, hogy felvizezzük azonban ezeket a reformokat, és hogy túl későn léptessük őket életbe. Ez nagyon fontos számomra, és ezt a jövő héten az amerikai látogatásom során élő szóban is támogatni fogom, hiszen a válságból le kell vonni a következtetéseket, nem szabad, hogy töredezett megoldásokat, vagy egymással konkuráló megoldásokat kínáljunk, hiszen ez nem lenne korrekt az adófizetőkkel szemben sem, hiszen ők nem szeretnék, hogyha most a 2010-es évet megint elszúrnánk. Éppen így most szeretnék rátérni azokra a javaslatokra, amelyeken közösen dolgozunk önökkel. Ugye a Lisszaboni szerződés életbe lépett már az intézményrendszer, mondjuk úgy, hogy olajozottan működik, főként a parlament és az Európai Bizottság is. Akármit is mondjanak egyesek, az Európai Unió bizony ezen a hétvégén be tudtam bizonyítani megint azt, hogy igenis, és képes válaszokat adni olyan kockázatokra, olyan válságokra, amelyek hirtelen ütik fel fejüket, és hogy igenis, és létezik az európai szolidaritás. Meg kell feleljünk kötelezettségvállalásainknak, és nem szabad elfelejtenünk, hogy milyen válságból lépünk éppen ki, és a tagállamok vagy a különböző intézmények közötti különbségek ilyen szempontból elfelejthetőek, mindannyian ugyanabban a hajóban evezünk. A következő évben mindezt figyelembe kell venni, nagyon sok témában fogunk döntéseket hozni, jogot alkotni, alkotni, főként a pénzügyi világ felügyeleti rendszere az egyik legfontosabb alap pillérévé fog válni a pénzügyel kapcsolatos jogszabályainknak nagyon nehezen, de azért mégiscsak be kell tartanunk a 2011. január 1-i határidejét, határidőt annak érdekében, hogy egy igazi európai felügyeleti rendszert hozzunk létre, amely közös álláspontokból indul ki. Az Európai Parlamentben az összes jelentéstevő, Peter Skinner, Garcia Margalo úr és mások nagyon fontos gondolatokat vetettek fel ezzel a vitával kapcsolatban, lesz majd ugye egy fontos szavazás, és ilyen szempontból, ha megengedhetem magamnak, elmondanám azt, hogy nagyon fontos az, hogy koherens és ambiciózus célokat fogalmazzunk meg, és ezeket szem előtt is tudjuk tartani a szavazás során. A bizottság, a tanács és a, tar- és a parlament álláspontjai között vannak különbségek ugyanis, de azért vannak olyan lehetőségek is, amelyek arra mutatnak, hogy azért mégiscsak össze lehet ezeket egyeztetni. Úgyhogy a jövő időszaka pontosan az egyeztetés időszaka lesz, a nyitás időszaka, és rugalmasságról kell minden intézménynek tanúbizonyságot tennie majd. Ez egy nagy lehetőség, hozzáadott érték és versenyelőny is egyben a pénzügyi világ számára Európában, hiszen mi lennénk így az első régió az egész világon, amely egy ilyen közös felügyeleti rendszer alatt fog működni. Második prioritás, pénzügyi piacokra vonatkozó rendelet. Gondolok arra, hogy senki sem bújhat ki a felügyeleti rendszer alól. 2010-ben megegyezésekkel jutni a hedge fundokkal kapcsolatban, a private equity-kkel kapcsolatban, ezek szintén G20-as kötelezettségvállalások, ott az Európai Bizottság javaslatokat tett, ezen a területen sikerült is előrelépnünk, fontos előrelépések történtek, és ebben köszönöm szépen Jean-Paul Gozes munkáját. Most pedig arra van szükség, hogy a, a különböző intézmények között minél hamarabb, tehát még nyár előtt egyességre lehessen jutni ebben a témában. Harmadik országok, talán ez a legnehezebb pontja ennek a joganyagnak, Itt az egyenlőség elve az, amelyet képviselnünk kell. Tudjuk, hogy különböző megközelítések vannak a kiegyensúlyozottság szempontjából, és természetesen várom az új javaslatokat, de minden bizonyal egy hatékony rendszert kell létrehozzunk. Most magán a dokumentumon, a jogszabályon túlmutatóan fontos az, hogy a derivált, tehát a származékos piacokra vonatkozó jogszabály átlátható legyen, és ezzel megbízhatóvá, ütközőképessé tegye a pénzügyi piacokat. Stratégiákra van szükség, amely az összegekre vonatkozik, az összeg határokra, és nagyon fontos az is, hogy itt egyfajta stratégiában gondolkodjunk, ugyanis ezek a származékos termékek, ezek rendkívül fontos szerepet töltenek be piacainkon. Mindez azt erősíti, hogy én még inkább szeretnék elérni egy hatékony rendeletet, főként az állami kölcsönök tekintetében. Ugye itt van egy nagyon érdekes tanulmány, Ebből a tanulmányból az derül ki, hogy teljesen átláthatónak kell lenni ennek a piaci szegmensnek, hogy a felügyeleti szerveink jól lássák a működést, és fel tudjanak lépni akkor, amikor erre szükség van. Tehát erre még a nyár előtt sort kell keríteni, standard rendszert kell kidolgozni a derivatívák tekintetében, és ugyanakkor a felügyeleti rendszerbe is be kell építeni ezeket a gondolatokat. Az én javaslatom szerint centralizált ö, egységekre van szükség, akik ezt a piaci szegmest felül tudják vizsgálni. Werner Langennek van egy jelentéstervezete, köszönöm szépen a munkáját, és azokat a módosításokat is, amelyeket nagyon sokan önök között is javasoltak. A múlt héten volt egy meghallgatás ezzel kapcsolatban, nagyon érdekes volt. Jó gondolatokat vetettek fel a parlamenti képviselők. A nem pénzügyi ö, vállalkozásokra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban nagyon érdekes javaslatok érkeztek sokat, sok időt fordítottunk arra, hogy az ipari cégeket meghallgassuk, és azt, hogy ők milyen aggodalmakkal számolnak. Ezen kívül értékeltük azt is, hogy a jövő jogszabályai hogyan fognak kihatni a piacokra, nem szabad, hogy a kompenzációs kötelezettség a nem, nem pénzügyi cégekre is kötelező érvényel legyen. De ugyanakkor azt viszont kérni kell tőlük, hogy a derivatívákból származó kockázatokat kezelni tudják, azért, hogyha a szisztematikus vagy rendszerszerű kockázatok érkeznek, na ebben az esetben viszont rájuk is érvényesnek kell lennie ennek a szabálynak. És nem szabad az, hogy ne az észérvek döntsenek, ugyanis hasonlóképpen szervezik a piacokat az Egyesült Államokban is. A közeljövőben majd meglátjuk, hogy ezzel kapcsolatban a szavazások hogyan is alakulnak itt a parlamentben. Aztán szintén a felügyeleti rendszerrel kapcsolatban lesznek még javaslataim, amelyeket majd az ősszel fogunk megvitatni, a befektetési piacok átláthatóságát javítani kell a Cezár modell alapján, de talán még ezen túl kellene menni, és ugyanakkor azt ki kellene kerülni, hogy nehogy a tagállamok különböző nemzeti jellegű válság, válságintézkedéseket alkalmazzanak. Ugyanakkor a szabályok, szabálysértéseket szankcionálni kell tudni, ugyanis csak akkor fog tudni működni a felügyeleti rendszer, hogyha az összes tagállamnak és az összes érintett félnek, hatóságnak megvannak a hatós, hatáskörei arra, hogy szankciókkal éljenek. A piaci való visszaélés 2010-ben kerül majd a jogalkotás céltűzébe, és a multilaterális tárgyalásokon megint csak nagyon sok szó fog esni a derivatívák piacáról. Átlátható piacokra van szükség, és amennyiben a pénzügyi stabilitás nehéz helyzetbe kerül, hát akkor fel kell lépni. És természetesen ezzel kapcsolatban is várom a parlamenti képviselők és kifejezetten Peter Skinner véleményét. Harmadik nagy témakör a bankokat rezisztensé kell tenni, annak érdekében, hogy a túlzott kockázatvállalási időszak nehogy visszatérjen. Elin McCarthy egy jelentés készít erről a témáról. Ez egy nagyon technikai jellegű ö, anyag. A válság rámutatott arra, hogy egyelőre a rendszer nem működőképes, vagy kevéssé működőképes, ezért kell erősíteni a szabályokat ezen a területen, hogy a, banká, a bankokat ütközőképesebbé tudjuk tenni, hiszen a piacok most már világméretűek, ezt mindenki tudja, és nagyon fontos az, hogy a nemzetközi bankokkal fel tudjuk venni a harcot és a versenyt. Itt most az amerikaiakra gondolok. Nagyon sokan félnek ugyanis attól, hogy esetleg időbeli eltolódás lesz az Egyesült Államok és az európai rendszer életbelépések között. Az is lehet, hogy új bázeli rendszerrel kell majd számolnunk, hiszen itt hatásvizsgálatok készültek, de itt persze vannak aggodalommak is, amelyekkel részben egyet is értek, és Elin mccarthy és önökkel együtt majd azon fogunk dolgozni, hogy kiegyensúlyozott megoldást találjunk. Aztán a prudenciális szabályok, szintén követnünk kell ebben a tekintetben is a kockázatokat, illetve a válságból való válságból le kell vonunk a következtetéseket. Itt megint csak a G20-ak döntéséről van szó, arra van szükség ugyanis, hogy a világ pénzügyi rendszerét és a rezisztenciáját növeljük, és a bázeli hármas rendszer tulajdonképpen nem más, mint ennek a világszintre való kiterjesztése. itt-ott már Karásszal, az önök kollégájával dolgozunk szoros együttműködésben. Nekem is szükségem van arra, hogy nagyon nagy konzultációkat végezzünk annak érdekében, hogy az esetleges változások hatását be tudjuk mérni, és ennek következtében egy hármas megfelelő kalibráltságot éljünk el időben, egymásra való épültségben, ugye itt a kalibrálás alatt azt értem, hogy hogyan tudjuk összeegyeztetni azt, hogy mi itt Európában mit teszünk, és ugyanakkor az e- amerikaiak mit tesznek. Nem szabad, hogy elsiessük a munkát, ezt a következtetést is a better regulation szempontjából kell figyelembe venni. Itt mikro és makro gazdasági intézkedésekre van szükség, pontosan ezért számomra rendkívül fontos az, hogy a vita teljesen nyíltan és minél komplettebb formában bonyolódjon le. Aztán van itt egy negyedik prioritás, nem kevesebb azonban. Arról van szó, hogy egy megelőzési rendszert kell létrehoznunk az európai válságok számára hogy megpróbáljuk csökkenteni ezeknek a hatását, és hogy ne állandóan az adófizető polgárokat dobjuk első, az első sorba, hogy ne ők igyák meg a levét ezeknek a válságoknak. a hatóságoknak az összes tagállamban olyan eszközökre van szüksége, amelyek révén újra tudják szervezni a pénzügyi rendszert, annél, még azelőtt, hogy fizetésképtelenné válnának a pénzintézetek a jövőben ez esetleges válságok esetén. Itt gondolok például arra, hogy a tulajdonjog átruházás, vagy az aktívák átruházása óriási veszteségeket okozhat a az adófizetőknek, és nem biztonságos a rendszer. Itt megint csak egy határokon átnyúló, átívelő gondolatról van szó, nagyon komplex a helyzet, éppen ezért pontról pontra fogunk haladni. A múlt évben volt már egy konzultáció, egy nagy konferencia, és ezeknek az eredménye az az, hogy októberben lesz egy Európai Bizottsági Kommunikáció, amely a válságkezelés vetületeit fogja tárgyalni, és az egyik legfontosabb gondolat majd ebben az lesz, hogy milyen nemzeti eszközöket kellene erősíteni, de nem fogunk itt megállni, mert szerintünk egy európai hatóságot kellene létrehozni, és hogy talán a csőd törvény között is nagyobb harmonizációt kellene létrehozni, amely most rendkívül töreltezett, 27 különböző rendszerrel találjuk magunkat szemben. Aztán a fizető ö, intézetek, illetve ugye a, a környezetvédelmi szempontok ö, figyelembevételénél is ö, azt kell hangsúlyoznunk, hogy mindig a szennyező fizet elv a legfontosabb, ezt kell alkalmazni a pénzügyi piacokon is, ö, és éppen ezért már a jövő hónaptól kezdve meg kell kezdenünk a munkát, hiszen nagyon gyakran a kis és középvállalkozók, illetve a kisbefektetős azok, akiket a legkeményebben sújt egy adott válság. Nagyon sokat kell még tennünk annak érdekében, hogy ezt elkerüljük. Az ide vonatkozó irányelvet majd az nyáron fogjuk felülvizsgálni, egy exanta előzetes kockázatelemzést szeretnénk beépíteni a rendszerbe, és néhány napos fizetési határidőket, nem néhány hetes fizetési határidőket fogunk meghatározni, és ugyanakkor a garanciák lefedettségét java, javítani kell, mert ezzel fogjuk javítani egyben az európai polgárok mindennapi életét is, és növelni tudjuk ismét a belénk vetett bizalmat ötödik nagy prioritás a irányításra vonatkozik, ugyanis nagyon sok problémát a gyökerénél kell kezelni. Arra van szükség, hogy a biztosított társaságok, bankok és más pénzintézetek felelősen lépjenek fel, és a fizetések tekintetében, a bérezés tekintetében visszatérjenek a válságot kialakító időszak előtti gyakorlatokhoz, ugyanis felháborította a közvéleményt az a fajta bónuszrendszer, amelyet, amely gyakorlatilag ehhez a válsághoz is vezetett részben. Arlen McCarthy is ezzel kapcsolatban egy jelentést készített a pénz, a tőzsdén bejegyzett pénzintézetekben bevett fizetés, illetve bónusz gyakorlatokkal kapcsolatban. Itt a pénzintézetekben egy gazdasági irányítási rendszerre van szükség, ezzel kapcsolatban nagy konzultációkat kívánunk még folytatni. Szeretnénk, hogyha az ellenőrzési szerepeket és a pénzintézetek felelősségét szintén megfelelőképpen tudnánk intézni, hiszen itt arra van szükség, hogy mindenki a munkáját végezze, és hogy olyan vállalatvezetők irányítsák a pénzintézeteket, akik erre képesek, akik erre tényleg hivatottak, és itt főként a tőzsdén jegyzett cégek, illetve pénzintézetek szempontjából hívnám fel erre a figyelmet. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket, szerettem volna elmondani előzetes bevezetésként világosan azt, hogy az Európai Bizottság milyen munkaprogrammal rendelkezik, és ugyanakkor szeretném azt is aláhúzni, hogy számunkra a bizottságnál nagyon fontos az, hogy ne, téri, ne legyen túl nagy időeltolódás a Pittsburghi és londoni döntések, tehát a, úgymond az úti tervünk, és ezeknek az intézkedéseknek a működő képessége vagy beiktatása között nem szabad, hogy túl sok idő elteljen. Úgyhogy ilyen szempontból azt szeretném, hogyha a bizottságot nem érhetnék kritika, meg tudnánk felelni a az elvárásoknak a G20-akkal szemben is, és ugyanakkor a tanácsa és a parlamenttel együttműködve mindent megtegyünk annak érdekében, hogy ezeknek a döntéseknek a működő képessége ne tolódjon ki túlságosan hosszú idővel. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és várom a kérdéseket. Uh, Thank you, Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr. Mutatta, hogy milyen fantasztikus munkaprogram vár önökre nem voltak kétségeik ezzel kapcsolatban, hiszen már mi is ezt csináljuk. 14-en kérnek szót, 15-en most már, csoportokba fogjuk őket. Mielőtt ezt elkezdenénk, nekem lenne egy kérdésem. Azt említette, tulajdonképpen én érintőlegesen az AIMF irány elveket kapcsolatban. Tehát itt a, említett a, a tőkefedezeti eszközöket és másokat, és nekünk több problémánk van ezzel, és a különböző képviselők nem feltétlenül elégedettek ezekkel. Tehát azt hiszem, hogy a kompromisszumok segítenének ebben a portfólióban, és a vita során rá kellene világítani, hogy ennek vannak következményei a nyugdíj alapokra, a beruházási alapokra és a többi. és ne az ártatlanokat érintse ez a gazdasági válság során. Nos, először Garcia Margallo kollégának adom meg a szót, mert tudom, hogy szeretne kérdést feltenni, és aztán elmenni a felügyeleti munkáját végezni. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm biztos úrnak is az előadását. Ő az e, magas pozícióban lévő e, egyik személy, aki eljött a parlamenthez a görög válság után. Nem csak Görögországra szeretnék e, koncentrálni, de Görögország bemutatta, hogy e, más a helyzet, hogyha nyugodt vizeken hajózunk, és más, hogyha viharos tengeren. Tehát nagyon más a helyzet, hogyha viharos a tenger. Nos, itt esettanulmányokat vizsgálunk meg. Úgy tűnik, hogy ellentmondó nyilatkozatokat tettek az elnökök, mert azt mondták, hogy az IMF-et nem szeretnék bevonni, mert az azt jelenti, hogy őrájuk is rátolnak a felelősséget, és, és az euróországok közös kötvénykibocsátása ellene voltak, amelyek alacsonyabb kamatúak lettek volna, és ez a görög gazdasági élinkítést jobban szolgálta volna. GDP szempontból a központi bank úgy érvelt, hogy ez a közös kötvény kibocsátás nem igazán ajánlatos. Egyetértek önnel, hogy ugyanakkor egy alapra szükség van, hogy az emberek a saját megmentésükhöz is hozzájárjanak, hogyha erre szükség van. A görög eset azt is mutatja, hogy a statisztikai adatok kudarcot vallottak, és ez az ő a statisztikai hivatalnak a felelősségét is mutatja, tehát tulajdonképpen az ön hivatalának azt kellene elérni, hogy nem mutassanak más, mint amilyen az igazi helyzet, tehát ne szépítsék a helyzetet. Nos, tehát az ilyen szépítés a görög kormányt és a fontos bankokat egymással szembeállította, és nem tudom, hogy ez elkerülhető lett volna-e, és a görög minisztertől meg kellene kérdezni, hogy mi is történt a valóságban. Nos, a megmentési terv nem csak nagy lelkűséget mutat, hanem a görög kötvényeket birtokoló bankoknak is közbe kell lépni. Nos, biztos úr, a kérdésem az, hogy bizonyos fajta pénzügyi termékeket eh, meg kell, be kellene tintani, eh, amelyek eh, Görögországban spekulációkhoz vezettek. A parlament mindent tőle telhetőt megtesz a felügyelet növelésére, és most a tanács feladata az, hogy a mi álláspontunkat is megerősítse. És biztos vagyok benne, hogy a fő kérdéseket megfelelően áttekintjük. Elnök, köszönöm szépen. Az alelnöknek most a rövid bevezetőjét hallottuk. E, szeretnék emlékeztetni arra, hogy ha három, három és fél percig szól mindenki hozzá, akkor válaszokra nem lesz idő, tehát akkor egy percet kérek mindenkitől. Jean-Paul. Most felolvasom a többi nevet. Gauzes, Vertman Cool, Beres, Jury, Lamberts, Clint, Swinburne, McCarthy, Podimati, Oconee, Hockmark, Ford, Dominici, Clute, Bullman, and I'm sure there's somebody I've missed. Biztos vagyok benne, hogy még lesznek mások is. Right, and I am absolutely és akkor most lezárom a listát, tehát késő jelentkezőket nem vállalok. Jean-Paul. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr nagyon nagy örömmel látjuk Önt itt, és különösen a határozottságát látva, hogy milyen világos a programja, és hogy valós akaratot látunk, hogy javítson a helyzeten eh, a pénzügyi válsággal kapcsolatban. Reméljük, hogy eh, ez sikerül, és tudom, hogy a munkatársai is minden erejüket bevetették. No, az IMF-et, a IMF-et látva, mint ahogy asszony is mondta, Boz asszony mondta, Na, a parlament hatalmas munkát végzett ezzel kapcsolatban, és szeretném üdvözölni azt a szellemet, amelyben a más frakcióknak az árnyék jelentősével történt a munkát. Nos, remélem, hogy nagy többség fogja támogatni ezt a projektet, és a tanácssal való vita is gyümölcsöző lesz. Szeretnék visszatérni a hitel minősítő intézetekkel kapcsolatos kérdésekre. És azt a kérdésem a következő, hogy mikor lesznek készen a dokumentumok. Ugye két dokumentumra van szükség. Az egyik az, hogy az átmeneti időszakot biztosítjuk, és a felügyeletet is, és egy másikat pedig, amely az ellenőrzési, az Európai Hatóság ellenőrzési hatáskörével foglalkozik, hiszen tudjuk, hogy a hitelminősítő intézeteknek a felügyelete nagyon fontos, és európai szinten kell ezeket el kell elvégezni. Talán a véleményemnek hangot adhatok, a, a elgondolkodási időszak alatt az államoknak a hitelminősítését, illetve nem találtuk meg a megfelelő válaszokat. És említettük, hogy lehetne egy európai hitelminősítő intézet is. Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, de talán újra tanulmányozni kellene. A, az igazság és a valóság az, hogy a pénzügyi piacokkal meg kell értetni, hogy a hitelminősítő intézetek nem lehetnek a pénzügyi hivatásnak a gurujai. Ez csak egy kritérium lenne több más között, amely a tagállamok pénzügyi politikáját értékeli. Köszönöm. Köszönöm. Hagytam, hogy Jean-Paul folytassa, mert az előző vitában feladta az idejét, nagyon bőkezően, de kérem tartsa mindenki a sajátját. Portman Kólasszony. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném támogatni Bárni biztos urat, az ő által alkalmazott megközelítést. Konkrétabban azon a területen, ahol erősebb jogalkotást látna szívesen európai szinten, és a G20-ak körében dolgozva is egy globális víziót kialakítva, és ezt végrehajtva Európában. Nagyon fontos ez, hisz csak ezt teszi lehetővé, hogy valóságos megoldásokat találjunk problémáinkra. Két konkrét kérdésem is volna. Először is, nagyon helyesen mondta, hogy erősebb szabályozásra van szükség a felügyelet tekintetében és a bankok struktúráváltása tekintetében. Olyan csomag azonban ez, amely egy, egy, egy mozaik-szerű módon épül fel a, a Basel 3-as e, fizetőképességi követelményekre vonatkozó szabályok tartoznak ide, a gazdasági élénkítési lépések. És a bankok feltétlenül fontos szerepet kell játszanak, elsőleges szerepet kell játszanak hitel, különösen a KKV-knak nyújtott hitelek tekintetében. Képesek kell legyenek a bankok ellátni ezeket a feladatokat, még az a lehető legjobban és leggyorsabban. Vajon tervezi-e, hogy általános hatásvizsgálatot is készíte a javaslatairól, hiszen ezek, ez mind, a mozaik minden egyes eleme hatással lesz a gazdaságra, és ezek összességét valamiképpen látnunk kell, terveznünk kell. harmadik országokkal kapcsolatban mi az? A G20-ak kapcsán az a benyomásom, hogy a parlament egy kicsit erőteljesebben kéne érvényesítse jogosítványait. A Wall Street Journalban olvasott cikkre gondolok, Guardia cikkére, ahol is a g 20 által meghozott norma vagy standard alkalmazásának mikéntjéről esik szó. Ön miképpen látja ezt a feladatot? Right, thank you. We do have to be shorter or the colleagues at the end. Nos, uh pervans következik, de minden kollégának adjunk időt. Köszönöm szépen a biztos úrnak az előadást. A G20 munkájáról beszélt, és tudjuk, hogy nem lehet mindent kritikálni, de reméljük, hogy a következtetéseit a G20-nak alkalmazni fogjuk de jobb lenne, hogyha egy nemzetközi szervezet lenne, amely előkészíti a szövegeket, és és kölcsönös alkalmazás lenne. Ne adjuk fel, ahogy hogyan akarjuk megoldani a dolgokat. A görög ügyel kapcsolatban mondta, hogy az Európai Unió szolidaritást mutasson. Őszintén szólva, e, és nem feltétlenül ez az ön véleménye, e, hogy az, az Európai Unió kellene ezt az ilyen fajta válságot megoldani, erre emlékeztetni kell. Mivel e, nem lehet az egész programról beszélni, két-három pontot szeretnék beszélni. Nos, a hitelminősítő intézetekkel kapcsolatban Jean-Paul Gozesszel szemben állunk. Szerint, állok, szerintem fel kell ezt a kérdést tenni ugyanis, hogy a, a, a, ugyan, a minden terméknek ugyanolyan feltételeknek kellene megfelelni, ez a kérdés merül fel. Nos, a felelősség kérdése az fel merül. Nos, tehát ezek a hitelminőségek, ezek valóban elfogadandók. A probléma az, hogy e, ezt e, a kérdést bővebben kellene megvizsgálni. Hogyha ennek a válságnak az okait megvizsgáljuk, akkor látjuk, hogy érdekellentélyek vannak, és a szabályozási akadályok is. Nos, a a termékeknek az előállítai, a bankok, a felügyelők, a szabályozókat fenyegették azzal, hogy kilépnek ebből az egész területből, hogyha nem alkalmazzák a szabályokat. Nos, nagy, nagy szereplők vannak, tehát nagy beruházási bankok. Ma mi, mit kell megváltoztatni, hogy a dolgok ne így folytatódjanak. Mit tesz a Bázeli Bizottság? Hallunk más hangokat is ugyanis, nem csak a bankok szabályozói hangját. A, miért nem hoznak, miért nem valósítják meg az Európai Parlamentnek a javaslatát, tehát hogy legyen a szakértőknek szentelt költségvetési sor tehát a, a mások, másik oldalnak, tehát akik szembe vannak a nagy lobbikkal, a nagy bankokkal. Az, Európa, az előző európai parlamenti időszakban e, e, e, a bankok stabilitásával is foglalkoztunk, de azoknak a hasznossága még fontosabb kérdés. Kollégák, nagyon világos számomra, hogy mindenki el akarja mondani a véleményét, és hogy kérdéseket tenne fel. Úgyhogy meghallgatunk most minden kérdést, a biztos úr meghallgatja az önök mondandóját, és ha nem lesz idő a válaszra, akkor majd írásban kell megkérjék a biztos urat. Másképp nem lehet kezelni ezt a dolgot, ha mindenki két-három percig tesz fel egy kérdést. Következő listámon Győri asszony. Köszönöm. Képviselőjeként hallgatom önt, amelyik január 1-től át fogja venni az Európai Unió elnökségének a tisztét, és minket az érdekel most elsősorban, hogy mi az, aminek a rendezése a mi elnökségünk idejére marad. Én a kérdésemet a CRD 3 és 4 kapcsán szeretném föltenni, tehát a tőkekövetelményi 3-as 4-es irányelv tervezettel kapcsolatosan. Van egy G20-as menetrend, és van egy Európai Uniós menetrend Ugye a parlament elég előre szaladt, mi már a CRD 4 is foglalkozunk, a bizottsági előterjesztést etéren még nem láttuk. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen menetrendben gondolkodik a bizottság etéren, hogyan próbálja meg összehangolni a G20-as menetrendet és az Európai Uniós menetrendet. Tudjuk, hogy ha diszkrepancia van, az nagyon komoly problémát okoz a bankoknak és a vállalatoknak, a kis középvállalkozások nehezebben jutnak hitelt, hogyha a bankokat, az európai bankokat nehezebb helyzetbe hozzuk, mondjuk az USA még a Bázel ii t sem teljesítette, tehát akkor hogy lehet így előrelépni, hogy ne kerüljön versenyhátrányba az Unió, és tudjuk, hogy a CRD iv nek komoly regionális vonatkozásai is vannak, tudom, hogy készülnek impact k és hogy e téren hogy Európában se legyen különbség, Közép-Európa, ahol nem volt bankföldtőkésítés, ne legyen rosszabb helyzetbe. Ezért kérdezem, hogy az impact kkal is haladnak-e. Köszönöm. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Elnök asszony, egy kicsit csodok, ugyanis szeretném a biztost hallani, tehát röviden. A görög válságot illetően nem osztom az optimizmusát. Az utóbbi öt hónapban pontosan nem mutattunk szolidaritást és a felelősséget, hiszen a válság pontosan emiatt súlyosbodott. A kérdésemnek nincs köze Görögországhoz, hanem a, a bankoknak a gyakorlatait és eszközeit illeten, amelyek nem feltétlenül engedélyezettek. Nos, a kérdés az, hogy ön hogyan el ehhez? hogy elválasszuk a bankoknak a mesterségét akár jogi szétválasztás formájában, vagy pedig kínai falat építve a betéti, letéti és a beruházási bankok között. Köszönöm. Right, the commissioner wants to try and come back. A biztos szeretné válaszolni ezen kérdésekre, némelyikre. Je vais essayer. Megpróbálok, és le, lehet, hogy távirat is stílusban néha, azért, hogy mások is kapjanak válaszokat. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Először az elnök asszony kérdésére. Az alkalmazási kör hatalmas. Az IMF irányelvről is beszélünk. A lényeg az, hogy szabályozzunk, megfelelő módon és kiegyensúlyozott módon, hiszen ez a dokumentum nagyon sok szervezettel és intézményekkel és különböző alapokkal foglalkozik, és különbséget tesz, és ez a módosításoknak pontosan ez az aprólékos munkájának lesz az eredménye, azért, hogy minél megfelelőbb legyen ez. És pontosan ezt mondtam eh, egy alapvető témával kapcsolatban, ahol június-júliusban strukturális változtatásokat akarok, és pedig a származákos értékpapírokkal kapcsolatban. Ez ezeket az ipari vállalkozások használhatják fel, ezeket a termékeket. Tehát szükség van közelről megvizsgálni a dolgokat, a különböző szereplők és szolgáltatók oldaláról. Garcia Magallo úrnak el kellett menni, ő beszélt a görög válságról. Lambert úr, nem hiszem, hogy én túl optimista lettem volna. Amikor ezt a szót használják, Jean Monnet-nek a szavai jutnak eszembe, aki azt mondta, hogy sem optimista, sem pessimista nem vagyok, hanem determinista. Nos, tehát am, mi e- azt hiszem, hogy a görög válsággal kapcsolatban igenis pragmatikus módon próbáltunk megoldásokat találni. Eoliren majd saját maga is megmagyarázza majd, hogy milyen szerepet játszottunk. Két olyan téma van, amely a belső piaci és szolgáltatási biztosként eh, nekem közbe kell lépnem, ez pedig a piaci mozgások, mozgása bizonyos, bizonyos termékeknek, és ezeknek a felhasználását vizsgáljuk most meg. Tehát ki mit csinál, vagy ki mit csinált. És és meggyőződésem megerősödött, hogy a származékos termékeknek van, vannak bizonyos szabályozási szükségletei, amelyekkel idén-nyáron fogok foglalkozni. Az amerikaiak tulajdonképpen már előrébb tartanak, mint mi. Vannak olyan témák, amelyekben késlekedünk. Nos, a görög válságnak ez az egyik tanulsága, a másik pedig a hitelminősítő intézeteknek a kérdése, amelyről, amelyek kapcsolatban többen is szóltak. Ezen intézményeknek nagy hatalma van, mind a vállalatok, mind az államok számára. És épp ezért hivatkoztam a felelősségre, és Gozes úrnak az ütemtervet is említettem, ezen ügynökségek a bejegyzésüket június 7-től kell, hogy benyújtsák, és ezeket nagyon is gyorsan fogom értékelni, tehát hogy működőképesek-e, és decemberben pedig eljutunk a döntéshez. De ennél messzebb is kell menni, hogy lássuk, hogy a pénzügyi rendszerben mi a hatása, és a gazdasági rendszerben ezen hitelminősítő intézményeknek. Tehát gyorsan fogok ezzel kapcsolatban gondolkodni, hiszen egyelőre három nagy cégnek a kezében vannak ezek. Tehát az érdekellentétnek a veszélyeivel is foglalkozunk majd, és mint mondtam, decemberre működőképesnek kell lenniük, megvizsgáljuk, hogy ezek elegendőek-e, hatékonyak-e, és az elkövetkező napokban egy európai ügynökség felállításával fogok törődni. Nem tudom, hogy most ez állami vagy magán lesz, vagy mind a kettő együtt, nem tudom még az alapokmánya milyen lesz, nem tudom, hogy olyan lesz-e, mint a többi, vagy pedig a, a szuverén kockázatoknak a minősítésével fog-e foglalkozni csak, de minden esetre foglalkozunk mindazzal, ami szükséges ezen ügynökségekkel kapcsolatban. Ez a két tanulság, és a megengedi elnök asszony, a válságnak egy másik tanulsága az európai gazdaság irányítás szempontjából, az, hogy a gazdasági és költségvetési politikák összehangolása mennyire szükséges és hogy cselekedhessünk, ahhoz pontos adatokra van szükség, tehát a, a statisztikáknak életképeseknek kell lenni, és így tudunk csak terekedni. mint mondtam, táviratilag stílusban röviden Wortman Kohl asszony emlékeztetett a globális megközelítésre, említette az Egyesült Államokat, én a Kínát és a világ más régióit is figyelembe veszem. És nagyon figyelek a hármas kalibrálásra, és emlékeztetnék arra, hogy a bankok finanszírozzák a kétharmadát vagy a háromnegyedét az európai gazdaságnak. És az értékelésre igennel válaszolok, nagyon gondosan figyelünk a, a hitelkapacitásra, a bankok kapacitásra. Nos, a G20-szal kapcsolatban ez jobb, mint a G7, G8, tehát a gazdasági és pénzügyi területen is nyilvánvalóan a globális irányításon javítani kell, és szükség van a jobb irányításra. És a válságnak is a tanulsága az, hogy a gazdasági, monetáris és pénzügyi válságok kezelésének eszközeire szükség van. Tehát jövő tavasz előtt ezt az eszköztárat szeretnénk létrehozni és a hitelminősítő ügynökségek felelősségével kapcsolatban is az elemzési felelősségére appellálok. Tehát a költségvetési, a pénzügyi fényképen kívül meg kell vizsgálni az országnak a helyzetét. Görögország esetében a, a válság súlyossága az meglepett bennünket. Szerintem épp ezért szükséges az, hogy egy országot egészében vegyük figyelembe. Ez az, az Európa övezetnek tagja. Nos, miután figyelmeztet az elnök hogy eléggé frusztráltnak érzem magam. Emlékeztek csak mindenkit arra, hogy az óra, amit látnak, az késik, úgyhogy még később, csak fél óránk van mindössze, és még mindig több mint tíz képviselő akar kérdezni. Mindenkinél egy perc, mindenkitől egy perc után elveszem a szót, ezért szorítkozom mindenki egy kérdésre. Tényleg lekapcsolom Wolf, téged is, te vagy a következő. Thank you very much. Köszönöm. Biztos úr, beszélt arról, hogy egy alapot hozna létre, hogy számomra ugyanakkor nem világos, hogy ez az alap miképpen tudja azokat a volumenű eszközöket felhalmozni, amelyekre szükség lenne egy válság alap, alatt attól az is fenyegetett, hogy a pénzügyi intézeteket ö, ö, megbüntetik majd esetleg. Az IMF-fel és a private equity kapcsolatban én a szabályozás kapcsán azt kell biztosítanunk, hogy ne legyen versenytorzulás, és az információ kötelezettsége a private equity cégeknek túlzottak szerintem. És ez ezt jó részt a tagállamok kell, hogy finanszírozzák végig is ennek következményét. Mario Monti a belső piacról készít egy jelentést, hogyan lehet ezt erősíteni, erről szól a jelentés. Ön mit vár ettől a jelentéstől, és ön mit fűzne hozzá a jelentéshez? Elnök, jól csinálta. Ké a következő. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos úr. Örömmel hallottam kötelezettségvállalását, hogy megerősítette a jobb, jobb szabályozás a pénzügyi szektorban címmel, és hogy a belső piacot kiteljesítik a pénzügyi szolgáltatások tekintetében. Ez kritikus lépés lesz. Ugyanakkor a single managementre való átmenet tekintetében a következő hónapokban azt szeretném kérni öntől, hogy továbbra is koordináljuk azokat a kumulatív hatásokat, amelyeket az új javaslatok keltenek, és azt az elkerülhetetlő hatást, amely a reálgazdaságra finanszírozására gyakorol majd ez. Szeretném hangsúlyozni, hogy a megnövelt koordinátív tevékenységek az olyan területen, mint a derivatív konstrukciók, vagy a végfelhasználó kivételei a clearingek tekintetében valamilyen módon kivételeket, nem teljes, vagy, de lehet, lehetőség szerint kivételeket kell tenni, hogy a KKV-ket ki ne szorítsuk a piacról a finanszírozásukat. A válságmenedzsmentet sem lehet teljesen levenni a vállalat irányítás, a corporate government kérdésköréről. Elnök, köszönöm, valaki elvette a listámat. Itt Háli. Két kérdés és egy gyors megjegyzés tekintettel az átláthatóság igényére. Önt és a bizottságot aggasztják-e a dark poolok, és van-e javaslatok a Caesar tanulmányban ezekről. A Goldman szakszerepét szerepét a görög válságban látnunk kell. Van-e konkrét lépés a bizottság részéről hogy azon bankot megbüntették, amelyek a tartozásaikat elrejtik. A CRD 3-mal kapcsolatban, ön amikor az amerikaiakkal tárgyal majd, próbálja rávenni az amerikaiakat, hogy gyorsítsák fel a saját szabályozásukat, végrehajtásukat a CRD3-mal kapcsolatban, ne késsenek a végrehajtás menetrendjében, hogy tar- és tartsák fenn a a lendületet, mert az, sem az amerikaiak, sem az európai piacok érdekét nem szolgálja, hogyha tehát bankok működnek a piacokon. Elnök, köszönöm. Eddi Máta, Eni, a következő. Köszönöm szépen, nagyon röviden csak. Biztos úr, köszönöm, hogy eljött körünkbe, és köszönöm a bevezetőjért és a válaszaiért. Összefüggésben azzal, amit az adósságokkal kapcsolatban mondott, világos a görög eset kapcsán kiderült, hogy a hitelbiztosítók nagyon fontos szerepet játszottak, és ezek a szereplők rontották a helyzetet, a, a hiány növekedését. Nem az alapok voltak, de egy tényezők voltak, súlyosbító tényező. Érdemes volna egy egy tanulmányt készíteni ezen biztosítók szerepéről a válságban. Nem egy résztes választ kérek öntől, ám ön szerint mik azok a fő tanulságok, amelyek levonhatóak ez szerepkörről a, a görög válságot kapcsolatban, és mi a rating agency szerepe? Mi az ebből levonható tanulság ön szerint? Szerintem nem jó gondolat, hogy, hogy európai ügynökséget hoznánk létre, inkább demokráciára volna szükség. Ezzel is foglalkozni kéne a rating agency kapcsán is. Szofi, köszönöm szépen. Kedves kollégák, én is úgy gondolom, hogy nagyobb erős, erőt kell sugározni a bankoknak, hogy ne jöjjenek vissza azok az idők, amikor a kockázatkezelés, túlzott kockázatokkal kell számolni, és ehhez ellenőrzési eszközökre van szükség. Azt szeretném kérdezni, hogy az toxikus eszközök, amelyek a bankválságot előidézték, és amely aztán átgyűrűzött a reálgazdaságba, illetve a pénzügyi világba. Mi erről a véleménye? Hogy lehetne ezeket a toxikus eszközöket megszüntetni, és mit lehet tenni ezen a szinten. Ami pedig a kis és középvállalkozásokat illeti, továbbra is nagyon nehezen tudnak hitelhez jutni, és ugyanakkor a bankok úgy tűnik, hogy egyre jobb profitot termelnek, most például Franciaországban már 11 milliárdnál tartunk, ha jól tudom. Tehát nem tudom, hogy mit lehetne tenni abból a szempontból, hogy az európai KKV-knak nagyobb hitehez jutást tudjunk biztosítani. Köszönöm szépen. Günár következő. Köszönöm. Amikor a szükséges befektetésekről beszélek Európában, akkor nem, azt, nem szívesen mondanám azt, hogy a pénzügyi szektor egy szennyező és arra se hajlanék, hogy a válságról beszélve azt mondanám, hogy általában a bankszektor alultőkésített volt. Óvatos, óvatos lennék, mert a Financial Times-ban éppen most olvastam, hogy a Bázeli Bizottság elnöke, Oswald azt mondotta, hogy ez a hatás, melyet az új követelmények kifejtenek, egy os növekedés csökkenést jelenthetnek. Egy más kommentátor meg még nagyobbnak ítélte ezt a csökkentést. Akár is, akár is mondunk, Európában több oknál fogva ennek még nagyobb hatása is volna, mint globálisan. Biztos úr, ön hogy látja? Érdemes volna hatástanulmányt készíteni arról, hogy a pénzügyi ágazatban az új szabályok milyen módon lehetnek a, a gazdaságainkat, egy gazdaságunk stabilitására hatással. Köszönöm, Viki azon tevékenységekre vonatkozik a kérdésem, amelyet a, ezen válság konkrét okai jelentettek. Nevezetesen azok a komplex, toxikus kötvénykibocsátások és azok a kereskedelmi bankok, amelyek alul voltak tőkésítve, mert hogy ezek miatt kell az adófizetők pénzéből kivásárolni őket, a CRD 3-asnak célja éppen az, hogy új tőkeszabályokat vezessen be ezen tevékenységekre, és a Bázeli Bizottság elnöke azt mondta, hogy ez év végétől végrehajtják ezeket. Egyes képviselők meg olyan módosítókat terjesztettek be, amelyek 2013-ig késletetnék ezt, vagy akár 14-ig. Tudom, hogy kell, szükség van a hatástanulmányokra a világ többi részén is, de azzal egyetérte biztos úr, hogy abszolút elfogadhatatlan az, hogy 4-5-6 évig várjunk, a Lehman Brothers után, hogy végrehajtsunk szabályokat e konkrét ö, termékek, illetve konstrukciók ellen, amelyek a válságot okozták. Eh, buongiorno, signor Köszönöm szépen, jó munkát kívánok! Ön ugye a származékos eszközökkel kapcsolatban még a nyár előtt ígér egy dokumentumot. Nem tudom, hogy itt lesz egy olyan fejezet, amely a CDS-ekre fog vonatkozni, főként a szuverén adósságok kapcsán, és ha ez így lesz, akkor a az úgynevezett naked CDS-ekkel kapcsolatban mit kíván életbe léptetni, hogyan lehet tehát a, biztosítani azt, hogy ne következzen be egy hasonló válság. Köszönöm. Krúte úr. Nos, hát én a frakcióm nevében szeretnék először is jó munkát kívánni a mandátumához a biztos úrnak, és aztán a hitelminősítő intézetekkel kapcsolatban lenne kérdésem. Láthattuk, hogy mi a helyzet Görögországban, de hát Portugálban és Spanyolországban is problémák vannak, és hát ott azért eléggé világos a hitelminősítő intézetek szerepe. Ön szerint logikus-e az, hogy ilyenfajta besorolásokat alkalmazzunk a tagállamok, illetve az államok esetében. Nem lehet szerintem az államok és a cégek között hasonló mm, vagy párhuzamos besorolásokat alkalmazni, hiszen egészen más a szerepük. Tehát nem tudom, hogy ennek egyáltalán van-e létjogosultsága. Elnök, köszönöm, Udo. Biztos úr. Először is nagyon sok sikert kívánok a munkájához, már csak azért is, mert nagyon ambiciózus célokat tűzött ki maga elé. Két kérdésem lenne. Doménicsi úr már a CDS-ekre utalt, de egészen mostanáig senki sem tudta nekem elmagyarázni azt, hogy vajon miért szükséges az, hogy garanciákat vásároljunk az értékpapírok mellé. Nekünk szerintem ilyen szempontból európai szinten kellene fellépnünk, és mélyebben kellene megvizsgálnunk ezt a kérdést. Tegnap volt egy nagyon érdekes meghallgatásunk Karász úr jelentésével kapcsolatban, ez pedig Bázerről szólt, és abból világosan kiderült az is, hogy a bázeli intézkedések nem elegendőek, hiszen nem veszik figyelembe a kis és középvállalkozások specifikus követelményeit, hiszen ezek valóban nagyon nehéz helyzetbe kerülnek a szabályok miatt. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság mit kíván tenni ezzel kapcsolatban, szükséges lenne-e önök szerint olyan új egyezmények megkötése, amelyek jobban figyelembe veszik a KKV-k helyzetét is. Elnök, köszönöm. Pascal következik. Bárnyi úr, jó napot kívánok! Néhány nap múlva ön az Egyesült Államokba látogat, és ott a származékos termékekről minden bizonyal beszélni fog. Nem tudom, hogy mit fogott mondani az amerikai kollégáinak azzal kapcsolatban, hogy egy kompenzációs rendszerre van szükség az eurozónán belül, és hogy ezek mennyire interoperábilisak, és hogy ön el fogja mondani azt, hogy támogatja ezt a fajta kompenzációs rendszert az, az eurozónán belül az egész származékos piacra, amelyek, amely euróban, amelyet euróban bocsátanak ki. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy itt azért vannak a bizonyos kérdések között vannak egymást fedő kérdések is, úgyhogy azt szeretnék még egy utolsó kérdésként felvetni hogy ugye ön azt mondta bevezetőjében, biztos úr, nagyon sok mindent mondott ugye a felügyeleti rendszerrel kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy az emberek az EU-tól várnak választ, gyógyírt a problémákra, de mégiscsak ki az, aki a válság mögött áll, ki az, aki ezt okozta. Mindenki tudja ugyanis, hogy az egyik legnagyobb válság előidéző faktor pont a bankvilág volt, Úgyhogy be kell mutatnunk azt, hogy felléptünk ellenük, és ilyen szempontból tőke erősítést végeztünk, és ez az egyik legfontosabb tevékenység, amelyet megtettünk, és amelyre szükség is van még a jövőben is. Ugye persze maradt még 15 perc, tehát most öné a válaszolás lehetősége. Nos, hát nem fogok tudni minden kérdésre részletes választ adni, de azért ugye március, kedden fogunk találkozni a bizottság más biztosaival, és bizonyos kérdésekre csak akkor tudok választ adni, hogyha ővelük már megbeszéltem. Nos, hát nézzük most a CRD következményeit. Ugye a mi ütemtervünk a jövő év vége, vagy az, az 2011 eleje a CDR4 tekintetében. Ugye itt egy konzultációt fogunk indítani, és oda fogunk nagyon figyelni arra, hogy a konzultációk milyen tartalommal bírnak. Itt nem improvizálunk, és ez nem is egy művi konzultáció lesz. Ma például egy közmeghallgatást tartottam, a biztosítási piaccal kapcsolatban, és ott elmondtam azt, hogy nekünk az a hozzáállásunk, hogy ez nyitott legyen ez a meghallgatás, ez a közmeghallgatás, és ugyanezt szeretnénk a CRD tekintetében is. Nos, hát ami a az Egyesült Államokba való látogatásomat illeti, arra van szükség, hogy kölcsönös tiszteletben, de ne naívan álljunk egymáshoz. Ugye a CRD és a G20-ak közötti kalendárium beli eltéréseknek minél koherensebbnek kell lennie, valóban oda kell figyelni arra, hogy az amerikaiak mit tesznek, és erre még természetesen vissza fogok térni egy másik kérdés kapcsán is, és, az, és arra, hogy mi mit teszünk, tehát hogy a kettőt összehangoljuk. Ez rendkívül fontos számomra, az amerikai út kapcsán is ezt hangsúlyozni fogom. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy noha a pénzpiacokon 80%-a a tranzakcióknak az Egyesült Államok és, Ameri- és Európa között bonyolódik le, azért mégiscsak ott van Ázsia is, ezt ne felejtsük el. Lambert úrnak ugye beszéltünk arról, hogy esetleg szükséges lenne szétválasztani a bankok tevé- bankokat tevékenység szerint. Nos, hát teljesen más a helyzet Amerikában, és más a helyzet Európában ebből a szempontból, máshogy történik a finanszírozás, a hitelnyújtás. Úgyhogy mi nem a különválasztást szeretnénk elérni, hanem azt, hogy teljesen és globálisan felügyeljük a bankok tevékenységét. Ilyen szempontból Lambert úrnak még azt is elmondanám, ugyan ő elment, hogy itt egy kettős felügyeletre van szükség, egy belső felügyeletre, amely a vállalatirányításnak lesz a feladata, és a másik oldalon a külső felügyelet, amelyet a hatóságok, a nemzeti felügyeleti rendszerek vagy az európai felügyeleti rendszerek fognak megvalósítani. Tehát itt egy kettős felügyeleti rendszert szeretnénk létrehozni a bankrendszerrel kapcsolatban Európában. Ne felejtsük el azt, hogy országainknak legalább a fele, illetve hogy országainkban a bankok legalább fele nem hazai bank, hanem külföldi bank, és ezek finanszírozzák a gazdaság kétharmadát, háromnegyedét. És ezek olyan bankok, amelyek nem hazai, nem otthoni bankok. Tehát itt egy óriási integrációs piacról beszélhetünk, transnacionális piacról. Ezt nem szabad elfelejtenünk, tehát nekünk ilyen szempontból is a kettős felügyelet a célunk. Ugye beszéltünk a szakértőkről, a szakértői véleményekről. ugye ő utalt egy bizonyos költségvetési sorra is, hát itt emlékeztetni szeretnék arra, hogy az Európai Bizottság maga is egy független szakértőként lép fel. Egyébként ezt maga a szerződés betűje írja elő számunkra, az Európai Bíróság is kimondta ezt többször, hogy nekünk teljesen független szakértői véleményeket kell adnunk, és ilyen értelemben kell fellépnünk az IASB-ben, Londonban nagyon érdekes szakvéleményeket hallhattam, és ők azt kértezték tőle, tőlünk, hogy az Európai Bizottság nem emelné az ő finanszírozásukat, hogy nem támogatná őket, hát nem tudom, hogy ilyen szempontból nem lehetne előre lépni, hogy integráljuk jobban a két szervezetet. Nos, hát ugye ezeknek a normáknak a felhasználói és a jogalkotók közötti kapcsolatot erősítsük. Hová lehet a legjobban, leghatékonyabban el osztani a közpénzeket annak érdekében, hogy minél megbízhatóbb szakértői véleményforrásokat kapjon. Klinc úr, amikor egy ilyen elővigyázatossági alapról beszélünk, Nos, hát beszéltünk erről többször is. Néhány nappal ezelőtt például Madridban az ECOFIN ülésén vetettem ezt föl, egy globális dokumentum kapcsán, amely igazából nem ezzel az alappal állt csak elő, ez nem egy gyógyír mindenre, de egy eszközként tekinthető. Persze vannak más eszközök is, gondolok a felügyeleti rendszerre, a belső felügyeletre, vagy külső felügyeletre az biztos, hogy ezeknek a határokon átnyúló intézeteknek a felügyeletét erősítenünk kell, annak érdekében, hogy ne alakuljon ki újabb katasztrófa. Bizonyos tevékenységet lehet, hogy be is fogunk tiltani. Az is lehet, hogy betiltjuk például az osztalékosztást bizonyos időszakokra, és amikor a felügyelet úgy ítéli, hogy a kockázat növekszik, akkor még a katasztrófa előtt pénzre van szükség a szerkezet átalakításhoz. Éppen ezért nem lehet mindig, ugye erre utaltam is, az adófizetők zsebébe nyúlni. Er, ezért van szükség egy ilyenfajta alap felállítására. Erről tehát megkezdtük a vitát, ebben a vitában minden érintett fél részt vesz, és természetesen nem várhatjuk el azt, hogy bizonyos tagállamok, akik befizetnek majd, ugye Gózesz úrnak lehet, hogy már gondolatai vannak arról, hogy ez hogyan lehet majd felhasználni ezt a pénzt Nos, hát nem tudom még, hogy mennyi pénzről lesz szó, és hogyan fogjuk ezt felhasználni, de az biztos, hogy soha többé nem fordulhat elő az, hogy az adókvizetők zsebéből támogassuk a bankokat. Ezért van szükség a tagállamokban egyfajta bankcsőd megelőző alap létrehozására. Nagyon fontos tehát az, hogy a fellépésünk koordinált legyen. Igenis, és odafigyelünk a KKV-kra, tudjuk, hogy az intézkedéseinknek hatása lesz a KKV, akár a származékos piacok tekintetében, akár az ipari ágazat védelme érdekében. Nos, hát a jövő év tavaszán talán mindezeknek az intézkedéseknek a kapcsán javulni fog a cégek irányítása. Itt ugye egy nagy csomagról van szó, egy megelőző csomagról, amelynek az lesz a célja, hogy a következő válságokat megelőzzük, és jobban tudjuk irányítani a gazdaságot, és ugyanakkor felügyeljük, vagy ellenőrizzük a vezetők munkáját. McCarthy asszony a dark poolokat említette, most hát ezt nem szeretném most kommentálni a Goldman Sachs ügyet, már csak azért sem, mert ez egy amerikai ügy, és egyébként is éppen vizsgálat folyik ebben az ügyben büntetőjogi vizsgálat, ugye? Na most hát ez valóban felháborító. Felháborító. És azt mutatja, hogy az etika teljes hiánya uralkodott, elképzelhetetlen dolgok történtek ezekben a bankokban, annyira kifinomult pénzügyi um, eszközöket uh, hoztak létre, amelyek ugyanakkor szinte ördögien voltak kitervelve, az embereknek oda kell majd figyelniük a bankszektorban arra, hogy bizony most nagyobb átláthatóság következik, ilyen időket fogunk megélni, ezt figyelembe kell majd venniük nekik is, akár tetszik, akár nem. Ugye a CRD 3-mal kapcsolatban az amerikaiak késésben vannak, ez igaz. Egyébként azért is szerettem volna elmondani, hogy az Egyesült Államokba fogok látogatni, hogy erről a témáról is majd ott bizonyos felvetéseket meg fog fogalmazni. A másik hölgy Görögországra utalt, és arra, hogy a hitelminősítő intézeteknek azért volt itt egy eléggé negatív szerepe, itt is átláthatóságra van szükség az ő módszertanuk tekintetében, hogy hogyan, milyen módszerekkel dolgoznak. Még a görög válság előtt egyébként január 13-án elmondtam azt, hogy a derivált termékekkel kapcsolatban, illetve a CDS-ekkel kapcsolatban milyen jogszabályokat kívánunk alkotni. Tehát ez még a válság kirobbanás előtt már napirenden volt. Globálisan fogjuk ezt a kérdést kezelni. A származékos eszközökkel kapcsolatban a június-júliusi ütemezés elképzelhető. Bulman úr ugye, ha jól tudom, erre kérdezett rá, illetve arra, hogy milyen specifikus dokumentumok születnek majd októberben a CDS-sel kapcsolatban, illetve a szuverén támogatásokkal kapcsolatban, valamint a naked short selling kapcsolatban. Vicky Ford és mások is utaltak arra, hogy a toxikus eszközökkel kapcsolatban milyen átláthatósági intézkedésekre van szükség, és itt ugye az értékpapírosításra vonatkozó jogszabály lesz az, amely majd előírja azt, hogy, hogy a bankoknak bizonyos részét az általuk kibocsátott értékpapíroknak meg kell őrizniük. Bulman úr tehát a kis és középvállalkozásokkal kapcsolatban, illetve az ő finanszírozásukkal kapcsolatban valóban figyelembe vesszük őket. Nagyon fontos kérdés számunkra az, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen hatással lesz a KKV-kra a mi intézkedésünk ez egy nagyon fontos téma, és nem csak erről van itt szó, hanem arról is, hogy a tőkepiacokhoz hogyan férnek hozzá a KKV-k. Ezek még egyenlőre csak felvetések szintjén vannak, de lehet, hogy lesz egy KKV-kra vonatkozó külön regionális tőzsde, amelyet nagyon is szeretnénk támogatni, kimondottan a KKV-k finanszírozását elősegítendő elő. Aztán a hatásvizsgálatokról is szó, állt, szó volt. Le fogjuk vonni a tanulságokat, Bázel kapcsán is, ugye a szolvenszire már utaltam ma reggel, hát ez is egy fontos téma. Vicky Forddal egyetértek, nagyobb felügyeleti eszközökre van szükség, és az is igaz, hogy bizonyos trading mm, tevékenységek sokkal kockázatosabbak, és ezen a területen még inkább oda kell figyelni majd a felügyeleti rendszer kialakítása kapcsán. Domenici úr a Naked Short Sellingre kérdezett rá, ugye októberben fog ez napirendre kerülni, a jogalkotási tervezetünk alapján. Ma reggel többször is utaltam már a hitelminősítő intézetek szerepére. Én magam is nyilvánosan bejelentettem múlt héten csütörtökön, vagy talán pénteken, hogy milyen munkába kezdtünk bele egy európai hitelminősítő intézet, a Rating Agency létrehozása kapcsán. Itt ugye nagyon fontos az, hogy a kockázatokat, a szuverén kockázatokat elemezzük. Ezzel kapcsolatban nem tudok most többet mondani, de ez biztos, hogy nagyon hatékony lenne, hozzáadott értéket képviselne egy ilyen európai hitelminősítő intézet létrehozása a verseny szempontjából is. Bulman úr. Ugye ön is a CDS-ek nagyobb ellenőrzését, illetve a kötelező érvényű bejegyzésüket követelte, egyetértek, főként a szuverén adóságok tekintetében itt. Azt is szeretném pontosítani, Bulman úr, hogy Kárász úrnak ezzel kapcsolatban nagyon érdekes javaslatai vannak. És végül utalás történt a bejegyzési struktúra, illetve a kompenzációs struktúra kérdésére. Ez egy nagyon-nagyon érzékeny téma. Nem lehet ilyen röviden távirány, távirati stílusban választ adni, technikai értelemben, viszont néhány szót azért szólnék erről. Itt nem arról van szó, hogy Európának a helyét kívánjuk meghatározni, a kompenzációs rendszer tekintetében, hiszen itt már vannak repozitorik, Európa, ugye szuverén ebből a szempontból. Ez egyébként hatékonyá teszi a párbeszédünket is az Egyesült Államokkal. Ezt a kérdését egyébként az interoperabilitás szempontjából is meg fogom még fontolni. Két célunk van. Az egyik az, hogy erősítsük a biztonságot a stabilitást, a rendszer stabilitását, a másik, hogy megfelelő fokozaton maradjon a verseny. Aztán, hogy az elhelyezkedés az hogyan fog megvalósulni, hát számomra az a legfontosabb, hogy Európa deri, derivált eszközöket kompenzálni tudja, méghozzá megfelelő felügyeleti rendszer alapján, vagy ezen keresztül, és így az amerikai partnerekkel valódi érdemi vitát tudjunk folytatni. Tehát ennyit ezekről a kompenzációs keretekről. Itt kiegyensúlyozott tárgyalásokra van szükség az amerikai féllel. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a területet jól felügyeljük, és egyébként megfelelő tőkével lássuk el lesz majd egy közmeghallgatás is ezzel kapcsolatban, de számomra ez egy központi fontosságú téma, ugyanis a derivált eszközök 80%-a az ilyen, hite, az ilyen ügyletek 80%-a gyakorlatilag az összes kompenzáció és felügyelet alól kicsúszik. És ezt szeretném megfordítani, ezt az arányt ugyanis a felelősség kérdése, ugye erre nagyon sokan utaltak ma is, az pontosan az, hogy ismerjük a helyzetet, és ellenőrzésünk alatt tudjuk tartani, és ehhez megvan a rendelkezésünkre álló eszközrendszer. Köszönöm szépen figyelmüket! Uh, thank you. Mi is köszönjük, biztos úr! Biztos vagyok abban, hogy a meghallgatása során azt, azt gondolta, hogy a legnagyobb nyomást akkor gyakoroljuk önre. Hát láthatja, hogy ezt tudjuk fokozni is. Mindig túl sok kérdésünk van, több, mint amit az idő megenged, de mutatja ezt azt is, hogy mennyi munkánk van. Köszönöm még egyszer, hogy eljött, és várjuk a következő alkalmat.